a számos csapda ellenére. Az egyik ilyen csapda például a globalizáció, aztán e, a média betegsége, úgymond a másik, sokan ezt mondják. Én tulajdonképpen nem is dilemmát látok, hanem háromfajta kérdést. A demokrácia, ahogy eddig ismertük, megváltozott. Nehéz megvédeni a válságok, és szándékosan használok többes számot, e, való küzdelemben. Tehát nem csak demokrácia válságát éljük, hanem intézményi válságot is élünk. Először is az állampolgárok hatalma úgymond leszűkült, a nem többségi, nem megválasztott intézmények erősödtek meg, és ezek hoznak sürgős helyzetekben vészintézkedéseket. Új elvek jelennek meg a jövőben, és a harmadik dolog pedig az, hogy az újraelosztásra vonatkozóan milyen következményei vannak ezeknek a e, meg nem választott intézmények döntéseinek. Hova vezet ez? Politizálódik egy nagyon bonyolult kérdés, egy témakör, és természetesen egyre inkább vitatják ezt. Az egyik megközelítés az európai integráció felé magában foglalja a deliberáció általi integráció fogalmát. Mit jelent ez? Többszintű rendszerben hozzák a döntéseket, ugye egy többszintű intézményrendszerben az EU-n belül. És ez strukturálisan kell, hogy kapcsolódjon strukturálisan kell, hogy kapcsolódjon az állampolgárok nézeteihez, hétköznapi életéhez, tapasztalataihoz. És mi ez a kapcsolat? Politikai tájékoztatás és közlemény a tömegtájékoztatás formájában. A politikai véleménynyilvánítás, véleményformálás tehát összekapcsolódik az intézményi döntéshozatallal. Mindez ezt jelenti. Az Európai Unión belül az integráció, mondjuk a deliberáción keresztül nem új jelenség, ezt már több tudós kutatócsoport tanulmányozta. Például az Európai Unió Tudományos programján belül is. Tehát vizsgálták azt, hogy hogyan lehetne újra megteremteni a demokráciát. 2007 körül az Oszló alapú aréna intézet vezette ezt, az Oszlóban található aréna intézet vezette ezt a munkát, és engem az a megtiszteltetés ért ugyanúgy, mint Jörges kollégámat, hogy közöttük lehettünk, a kutatók között lehettünk. Tehát, hogyha most azt megnézzük, hogy ilyen keretek között tartunk, akkor én azt tudom kijelenteni, hogy nagyon időszerű ez a fajta deliberáció, úgymond, különösképpen válságok idején. Én ezt az állítást a jelenlegi patológiákkal szemben dolgoztam ki. Ugye említettem a három lépést, hogy miért beteg az európai demokrácia. Nos, először is nézzük meg azt, hogy az állampolgárok hatalmát idézőjelben hogyan ö, csökkentették. Nincs már ö, semmilyen szerepük, kapacitásuk, vagy legalábbis igen korlátozott. Egyrészt az állampolgárok a nemzetközösségek tagjai, és így társadalmi, gazdasági és politikai jogokkal bírnak. Másfelől az állampolgárok az Európai Unió állampolgárai is megválasztják az európai parlamenti képviselőket, és így tovább. Az ő szerepük egyre inkább marginalizálódott, annak ellenére, hogy a Lisszaboni szerződés milyen lehetőségeket biztosított nekik. Kevéssé láthatóak az állampolgárok a közszférában, ahol a közérdekért való küzdelem folyik, vagy pedig a kiszolgáltatottak jogaiért való küzdelem folyik. Én most itt általában gondolok az adófizetőkre, gondolok a középosztályra, vagy a munkanélküliekre. Tehát ezért föl is tenném a kérdést, hogy milyen módszerei vannak annak, hogy a részvételt, a részvételi demokráciát erősítsük az EU-ban, és milyen ígéreteket mutatnak fel nekünk ezek a módszerek. Hiszen jelenleg az állampolgárok ereje gyenge nemzeti és európai szinten is. Nos hát ezek a módszerek tulajdonképpen olyan eszközök a kezünkben, amelyek a hiányosságokat orvosolják. Milyen hiányosságokra gondolok? Az információ aszimmetrikus volt, -a, kommunikáció hiánya. Most pedig egy idézetet szeretnék önökkel megosztani. Dreisek és Ni, Niman, ausztrál szerzők, akik egyébként a mi projektünkben is részt vettek. Ők azt mondják, hogy a deliberáció egyik hatása az, hogy a meglevő torzításokat orvosolják. Például azzal szemben, hogy a deliberáció előtt nem tudtak cselekedni az állampolgárok, vagy nem voltak tájékoztatva. A torzulások amelyekkel szembenézünk, minek a termékei, vagy annak, hogy a preferenciákat aktívan manipulálják bizonyos politikai stratégiával, például szimbolikus politikát folytatnak, vagy pedig az általánosan korrupt közféra munkájának a termékei. Tehát szándékosan létrehozott eszközök vannak, hogy orvosoljuk ezeket a hiányosságokat. És az eszközök között több minden szerepel, ezek az elmúlt 20 év alatt jöttek létre, vagy fejlesztették ki őket, különösképpen az Európai Unión belül, miután ugye az alkotmányos szerződésről tartott népszavazás Franciaországban és Hollandiában is elbukott. A fogalmi meghatározás és aztán a gyakorlati megvalósítás is megtörtént. Én hármat említek. Egyrészt az állampolgárok véleményét folyamatosan megkérdezik. Az Euróbarométer mindig végez felméréseket, de az állampolgárok nem kapják meg azt az információt, amire esetleg szükségük van ahhoz, hogy tájékozott döntést hozzanak. A második ilyen, például az állampolgári konszenzus konferenciák. Itt nem az egyén áll a középpontban, a folyamat középpontjában, de mégis az állampolgárok interakciójáról van szó. És arról, hogy megfelelő információt kapjon mindenki, ugyanolyan szinten tájékoztassák őket. Tehát konszenzusra tudnak jutni, vagy jussanak, annak ellenére, hogy különbözőek az érdekeik, a véleményük. A harmadik dolog pedig az úgynevezett diskurzív képviselet. Ez megint több vitára ad lehetőséget. Hát elviekben arra tervezték, hogy a kontrasztokat lehessen kidomborítani az egymással szemben álló nézeteket és tapasztalatokat. Ez a módszer azt célozza, hogy gyakorlatilag egyfajta mintavételt valósítson meg, az a közszférából válogasson véleményeket a helyi, a regionális és nemzeti szinten. Így egy olyan helyzet jön létre, ahol az állampolgárok kifejezhetik a véleményüket különböző módozatokon, amelyeket tisztességesnek nevezünk. Felmerül a kérdés, hogy van-e a Lisszaboni szerződés értelmében ennek a keretei között az EU-nak lehetősége arra, hogy ezeket az eszközöket a gyakorlatban alkalmazza. Nos, a konvent módszere talán egy ilyen lehet. Ugyanis ez a módszer ugye például az alkotmányos szerződés reformjára alkalmazható a kormányközi konferenciák helyett. Én most nem a konkrét konventről beszélek, amelyet ugye felállítottak, és aztán Láken után, 2002-2003-ban, ugye Zsiskadesztán elnöksége alatt, mert azért itt komoly hibákat is találtak, miután a, a bukás után megnézték ennek a lehetséges okait. Az állampolgárok általában utólag tettek fel maguknak kérdéseket, az állampolgárokat is utólag kérdezték meg, miután a szerződést már az állam és kormányfők aláírták, csak akkor kérték ki az állampolgárok véleményét. Tehát felmerült a kérdés, hogy miért nem tették lehetővé mindenkinek a képviseletét, például a kevésbé jól képzett állampolgárok, vagy a kulturálisan alárendelt állampolgárok képviseletét. Neil Flickstein írt egy könyvet egyébként, Euroclash címmel, és ez pontosan az, arról szól, hogy az előző két konvent rengeteg lehetőséget biztosított az európai elit számára, a mozgékony emberek számára, akik sokat utaznak Brüsszelbe, és így tovább, de a közvélemény nagy része nem kapott ilyen lehetőségeket, ők csak utólag hallották meg azt, hogy mi történt, vagy tájékozódhattak erről. Most pedig rátérnék a második kihívásra, tehát ugye a meg nem választott intézmények hatáskörökkel való felruházása, az LKB-ra gondolok itt, az Európai Központi Bankra, az Európai Stabilitási Mechanizmusra, és így tovább, és talán bevehetjük a listába az Európai Bíróságot is. A meg nem választott többségi képviseletet nem biztosító intézményekre szükség van, én ezt szeretném itt megvilágítani. Annak érdekében, hogy a közérdeket védjük, olyan megválasztott többségekkel szemben, amelyek esetleg bizonyos érdekek befolyása alá eshetnek, vagy bizonyos korlátok köthetik őket. az úgynevezett deliberatív módszerek mit tudnak felkínálni? Hogyan tudják segíteni ezeket az intézményeket ebben a helyzetben, amikor egyre többen gyanakvással tekintenek rájuk? Miért? Azért, mert ugye nemzeti szuverenitást szorítják korlátok közé. A nemzeti szuverenitással gyakran ugye érvelnek így, hogy a nemzeti szuverenitás az európai siker képlete, legalábbis ezt tapasztaltuk a második világháború óta. Vajon a demokratikus autonómia és a nemzeti szuverenitás nem pontosan az a két dolog, amely megköveteli azt, hogy legyenek olyan intézmények, amelyeket közvetlenül választanak, és azok, amelyeket nem választanak közvetlenül, egy picit másodszorba kerüljenek? hogyha a nemzeti kormányok nemzeti szuverenitás szempontjából vizsgáljuk a kérdést. Én itt megint azt gondolom, hogy a deliberatív demokratikus módszerek segíthetnek ezt a feszültséget feloldani, egyrészt a legitimáció, az input legitimáció között, illetve az output legitimáció között, tehát ugye ezek a meg nem választott szervezetek produkálják az outputokat, és ezt valahogy meg lehet védeni a deliberatív demokráciával. Én most javasolnék, az elnök asszony fél, félbeszakítja, 15 percet kapott, de annyira fontos, amit mond, hogy én megkérem, hogy folytassa tovább, és több időt biztosítunk önnek. Nagyon-nagyon fontos, úgyhogy kérem nyugodtan folytassa, ne álljon meg 15 percnél. Köszönöm, mondja az előadó. Tehát az elszámoltathatóság és az elszámoltatható szuverenitás önmagában ellentmondásnak tűnik, de ez azt jelenti, hogy még a független autonóm ügynökségeket ide bevonva is, azt kell mondanunk, hogy kell arra lehetőséget biztosítani, hogy elszámoltathatók legyenek ezek. Tehát az érveket sorakoztassák fel a döntéseik mögött. Né, tekintsenek csak Mária Drágira, akire azt mondta, hogy, aki azt mondta, hogy elmegy a Bundestagba nagyon szívesen. Szerintem ez is megtörténhetne itt, például az Európai Parlamentben. Ez tehát az elszámoltatható szuverenitás, vagy elszámoltatható autonómia egyik fajtája. Az elszámoltatható szuverenitás kifejezéssel én a tagállamokat illetném, és itt az európai szemeszterre gondolok, az európai stabilitási mechanizmusra, vagy azokra a feltételekre, amelyeket az érintett országoknak szabtak meg. Crouch kolléga érvelt úgy, hogy csak az Európai Uniónak van egy ilyen válsággal küzdő mechanizmusa, és csak az EU tudja így eh, biztosítani ezt az autonómiát. Én azt kérném, hogy a nemzeti szuverenitás fogalmát vizsgálják felül, és építsék be az elszámoltathatóságot ebbe. Olyan elszámoltathatóságot, ami deliberatív eljárásokat alkalmaz az európai közvélemény előtt, tehát nem zárt ajtók mögött, hanem nyíltan. És volt egy harmadik felvetésem, amit említettem, ugye a patológiák között, tehát hogy disztribúciós szempontból milyen problémák vannak. Az ügynökségek ugye olyan döntéseket hoznak meg, amelyek aztán az újra elosztásra nagy hatással vannak. Tudjuk, hogy az Európai Unió nem lesz nemzetek fölötti szociális állam, és nem is az, de ettől függetlenül döntéseket hoz, amelyek meg fogják változtatni ezt az egyensúlyt, ugye az újraelosztási egyensúlyt a különböző csoportok, társadalmi rétegek között az európai társadalmakon belül. Ezzel a kihívással milyen eszközzel lehet szembeszállni? A demokratikus legitimációt föl lehet használni, és én úgy érvelnék, hogy a Lisszaboni szerződés kiváló eszközt ad a kezünkbe. A 9-es cikk leírja a horizontális szociális klauzulában ezt a megoldást. A 9-es cikk azt mondja, hogy az Európai Unió köteles figyelembe venni a politikák meghatározásánál és végrehajtásánál, és ide tartozik az európai szemeszter, én így érvelnék, azokat a követelményeket, amelyek a magas szintű foglalkoztatáshoz kötődnek, a megfelelő szociális védelemhez, valamint a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelemhez, és az oktatás, képzés, illetve az emberi egészség követelményéhez. Tehát tekintsenek mindig erre a cikkre, hogyha bárkit is elszámoltatnak. Vagy az ESM irányító testülete például, a stabilitási mechanizmus irányító testülete. Elég, hogyha csak a programokra gondolunk, amelyeket ez a testület tárgyal és tesz kötelezővé Görögország és más országok számára. Tisztelt Európai Parlamenti képviselők! Ez a rendelkezés, tehát ez a horizontális szociális klauzula hasonlít egy kicsit a konvent rendelkezéseihez, mert most cselekedni kell. Tehát ez arra vár, hogy az elmélet a gyakorlatban is megvalósuljon le kell ezt fordítani eljárásokba, felülvizsgálati eljárásokba, és így tovább. És önök, illetve az Európai Unió e, új testületei valóban használhatják a deliberatív módszereket, mert ezek nem fogják növelni az intézmények és az európai állampolgárok közötti távolságot, hanem csökkenteni fogják azt. Tehát Összefoglalva azt mondanám, hogy a demokratikus patológiák ellen küzdeni kell, ezeket a hiányosságokat orvosolni kell. Azáltal, hogy olyan munkamódszert dolgozunk ki először is, amely a deliberáció, mondhatom így, az állampolgári képviselet intézménye ez, itt az Európai Parlamenten belül is. Tehát ez azt jelenti, hogy az állampolgárok kezébe is adunk hatalmat. A második dolog. Az úgynevezett Europolis létrehozása azt is jelenti, hogy infrastruktúrákat kell teremteni az elszámoltatásra, tehát a szuverén nemzetállamok elszámoltatására egyfelől, és az autonóm meg nem választott testületek elszámoltatására másfelől. A harmadik pedig konszenzus konferenciákat kell tartani az érintett országokban, például amelyekre ezeket a programokat kötelezték, vagy rá erőltették, mert ezek a módszerek talán segíthetik a szakadékot megszüntetni a szociális és a gazdasági Európa között. Köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogy túlléptem az időt. Köszönöm szépen az első előadónak, szerintem nagyon-nagyon érdekes volt az előadása, és köszönöm, hogy ezt megtartotta, mondja az elnökasszony. Most pedig a második előadónk következik, dr. Andreas Gross aki a svájci parlament tagja, és a szocialista és demokrata frakció elnöke az Európa Tanácsban, és a kollégám is, amire nagyon büszke vagyok, parancsoljon. Ladies and gentlemen. Köszönöm, kedves hölgyeim és uraim. Nekem 15 perc alatt eh, kellene valamit eh, csinálnom, ami szinte lehetetlen. Inkább, inkább egy felvezetőt tartanék, mert ugye vannak kap 20 Tehát voltak itt félreértések a közvetlen demokrácia definíciója kapcsán. Azzal kezdeném, hogy beszéljek a szakifejezések banálissá válásáról, banalizálásáról, és pontosítsak bizonyos fogalmakat, elképzeléseket. Néha az a az elképzelésünk, vagy úgy gondoljuk, hogy ilyen Orwell időket élünk, mindenki használja ugyanazokat a szavakat, de mást és mást ért alattuk, így aztán senki nem érti meg egymást. Azt gondolom, hogy ideje, itt az ideje a terminológiai pontosságnak, és én azt gondolom, hogy a definíció forrása illetve a kritérium, amely, amelyel megvizsgáljuk a valóságot, az a francia forradalom idejéig nyúlik vissza. És ha megnézzük azokat a standardokat, amik a francia forradalom idején kialakultak, akkor azt látjuk, hogy a demokrácia több, mint egy választási lehetőség. A demokrácia eszköz arra, hogy az emberek szabadon élhessenek és aztán most definiálni kell a szabadságot is. A szabadság több, mint az, hogy választhatunk a Pepsi vagy a Coca-Cola között. A szabadság az a képesség és lehetőség arra, hogy másokkal együtt az életünk alapjait alakítsuk, megtervezzük. Ugyanis az élet az nem sorsszerű. És hát most gondoljunk bele abba, hogy mennyien értik az életet, illetve a politikai közösség fogalmát a mostani, most élő emberek közül, és azt, hogy ez nem egy sorsszerű dolog. Az egyik, azt gondolom, hogy elég kevesen értik mindezt. Az egyik probléma az az, hogy a demokrácia a nemzetállamokra koncentrálódik, illetve korlátozódik, holott a, egy sor esemény a nemzetek fölötti struktúrából indul ki. A demokrácia alapvetően egy, egy, egy ígéret is, egy tartalmi ígéret, ami arra vonatkozik, hogy az életesélyeket tisztességesen osztjuk el. Ugyanakkor a nemzetállam most már nem tud hozzájárulni ehhez a tisztességes vagy méltányos elosztáshoz, vagy újraelosztáshoz, ezért is következik be a politikai struktúráknak az elerőtlenedése, a nemzetállam elveszíti az autonómiáját, ugyanakkor ezt nem kompenzálja a transnacionális szint demokratizálódása. Tehát így alakul ki a gazdasági erők hegemóniája, amely, amelyet nem ellensúlyoz semmifajta demokratikus erő amely kiegyensúlyozná a különböző szükségleteket, különböző érdekeket, akár a szegények szükségleteit, vagy azokét, akik nem tudnak megnyilvánulni vagy megjelenni a piacon a gazdasági erőkkel szemben. Ez emellett ott van még az erőszak fogalma is, amely megint a hétköznapi fogalmon túlmutat. Itt azt értjük, hogy a demokrácia arról szól, hogy a konfliktusok erőszak nélkül feloldhatók legyenek. És hát a konfliktus elvitele erőszakba az, az egyik legnagyobb hiba. A konfliktus az a szociális tanulás egyik eszköze. A konfliktusokra szükség van ahhoz, hogy tanuljunk, de ehhez viszont eljárásokra és szabályokra van szükség, amelyek kizárják az erőszakot és a megértés irányába hatnak. Azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb kihívás, ami előtt állunk, és ezen logika alapján a polgárok, vagy citoyenek, és nem burzsoák, hogyha francia kifejezéseket akarunk használni, mert se németül, se angolul nem lehet ezt a distinkciót a burzsóa és a citoyen között megtenni. Tehát együtt legyenek szabadok, a szitojának ez a törekvése, és együtt tervezzék meg az életük alapjait, mint közösség alapjait. És akkor most elérkeztünk a demokráciához, ez a következő ábra. A demokrácia, és ezt ma reggel már mondtuk, nem akarjuk helyettesíteni a képviseletet. A közvetlen demokrácia a képviseletet egészíti ki amely eh, megakadályozza azt, hogy a képviselet váljon monopóliummá. A közvetlen demokrácia, és ez egy újdonság, egyes kérdésekről szól, nem pedig személyekről. A döntéshozatal és a kérdések eldöntésének logikája itt teljesen más, itt nem személyek között kell választani. Ezért is eh, van ezért is az az ötlet, hogy az, a bizottság elnökét közvetlenül választják-e vagy sem, ez nem egy demokratikus kérdés, ez nem a demokrácia kérdése, ez, ez egy választójogi kérdés, de semmi közel közvetlen demokráciához. És hogyha akarják, akkor majd eh, erről részleteiben is beszélhetünk később. Bronz úrnak pedig, pedig azt mondom, hogy van egy különbség a referendum és a plebiscit között. Egy demokráciában a, az összes ember részt vehet a döntésben. A kormánynak nincsen olyan szabadsága, hogy kiválasztja azt a kérdést, amelyet aztán a népre hagy, illetve hagyja, hogy eldöntsék. Ez harmadik Napóleon értelmében szóhasználatában használt plebiszit kifejezés. Ezt a diktátorok használják arra, hogy legitimitást szerezzenek maguknak, de ennek semmi köze a közvetlen demokráciához. A közvetlen demokrácia az a demokráciának egy kiegészítője, és egy folyamatos folyamatról van szó. Tökéletes demokrácia nem működik. Mindig, mindig lehet továbbvinni a demokratizálódási folyamatot. Aztán van még egy érdekes, ugyanakkor bonyolult kérdés is. Ma az a benyomásom, hogy a politikai közösség oldalán most egy olyan keret létezik, amely nem engedélyezi a társadalom számára, hogy a társadalom az erőforrásait, illetve a lehetőségeit teljességgel kiélje. Tehát alul van értékelve a, a társadalom. A politikai közösség jelenlegi formája az reprezentációra redukálja a, a folyamatokat, és itt felmerül a nem választott testületek hatalma is. Ez a fajta társadalom szervezés nem teszi lehetővé, hogy realizálódjanak azok a potenciálok, amelyek a társadalomban léteznek. Ez a frusztráció oka, és ezért fordulnak el az emberek a politikától a jelenlegi társadalmainkban. Most én ezzel kezdem, mert ez az alapvető kérdése, hogy mi a közvetlen demokrácia megtervezésének a legjobb módja. Schiller úr is mondta ma délelőtt, hogy egy rosszul megszervezett, megtervezett demokrácia rosszabb, mint ha nincsen közvetlen demokrácia. Tehát lehet olyan rosszul megtervezni a folyamatokat, eh, ahogy, ahogy látjuk, hogy ez történik egyes országokban vagy egyes eh, régiókban. Eh, olyan módon kell ezt megszervezni, hogy az emberek ki tudják fejezni magukat, és hogyha ez nem sikerül, akkor következik be az, ami az Európai Uniónak egy, egy komoly problémája. Nyilván itt a szükséges hozzávaló között a legitimáció, az, a legitimitás az rendkívül fontos. Ehm, ugye az output problémákra szoktunk koncentrálni, de azért az inputtal is foglalkozni kell. Ehm, a második pont, amit itt felsoroltam, hogy ha felkérjük a polgárokat arra, hogy részt vegyenek ebben a folyamatban, akkor érezzék magukat részének egy nagyobb folyamatnak. Ez, ez az integráció is, amely a sokszínűség betagozódását is jelenti. Svájcban Dürrenmatt, aki az egyik nagy politikai írónk, azt írta, hogy hiányzik a közös történelem, hiányzik a közös nyelv, hiányzik a közös sors, közös vallás. Az egyetlen dolog, ami, ami közös bennünk, az az, hogy, hogy különbözünk egymástól. És Dürremot azt mondta, hogy a svájciak ezen különbségek ellenére együtt akarnak maradni. Minden negyed évben, négy havonta lehetőséget kapnak arra, hogy beszéljenek a különbségeikről. Most ezek a különbségek is oda kell, hogy hassanak, hogy részt vesznek az emberek a döntéshozatalban, ami viszont feltételezi, hogy ezt a különbségüket, sokszínűségüket figyelembe veszik és tiszteletben tartják. Ebből alakul ki az egység, és azzal, hogy az emberek felkérést kapnak, hogy részt vegyenek e, a nyilvános vitában, a kommunikációban, ami ugye a demokráciának a lelke, e, kialakítjuk a közösségi teret. És nem egy közösségi teret, hanem ezer, százezer közösségi teret, mert ahol az emberek találkoznak, és mások pedig figyelnek, és részt vesznek ebben, ott kialakul egy ilyen közösségi tér. Ez e, a az egyik nagy különbség a között, hogy kérdésekről szól a vita, vagy pedig személyekről. A kérdésekről szóló vita az eltér a személyekről szóló vitának. Ezt már a 19. században látták, látta az a mozgalom, amely Svájcban a közvetlen demokrácia mellett kötelezte el magát, akkor, amikor még nem volt televízió, nem volt fénykép, nem volt public relations, nem voltak spin doktorok, és mégis már akkor azt mondták a 19. században, hogy még a legnehezebb kérdés is könnyen, könnyebben megért érthető, mert azt nem garantálhatjuk, hogy az a személy, akit megválasztanak, az tartja magát ahhoz a választás után, amit mondott a választás előtt. Tehát a kérdések köré könnyebben lehet felépíteni a logikát, és könnyebb megvitatni e, azokat. Egy másik dolog, amely a különböző fogalmak tisztázásához vezethet, e, az arról szól, hogy azt kell megteremteni, ami legjobban hiányzik a Európából, mégpedig a közösségeket. Közösségek pedig akkor keletkeznek, hogyha aktivizáljuk az embereket. Az azonosság az a közös cselekvésnek, a közös elköteleződésnek az eredménye. Passzívan, passzív emberek elveszítik az identitásukat. Tehát össze kell tartani, össze kell tartozni, közösen kell átélni dolgokat, megtapasztalni dolgokat, ez alkot közösségeket. Aztán a másik dolog ugye a Habermaszi gondolat, amely arról szól, hogy a részvétel realizásakor teremtődnek meg a feltételei a részvételnek. Ugyanis a folyamat hozza létre a folyamat előfeltételeit ez olyan, mint amikor a közvetlen demokráciát meg akarjuk tanulni, ez, ez olyan, mint úszni tanulni, mert azt is csak vízben lehet megtanulni. Ehm, ha az emberek nem tájékozottak, nincsen megfelelő tudásuk, és ekkor kapnak felhatalmazást, felkérést arra, hogy vegyenek részt a folyamatokba, akkor szerzik meg azt a tudást és azt az érdeket, érdeklődést, amely, amely szükséges. Ha eleve kihagyjuk őket, akkor miért érdekelné őket ez a dolog? Tehát amikor intézményeket hozunk létre, Eh, ahol számú emberek eh, döntenek, eh, és ott ilyen helyeken kell létrehozni azt, hogy mindenki tudjon dönteni, mindenki megszerezze azt az információt, azt a tudást, ami szükséges, és részt vegyen. Ehhez valódi kezdeményezésekre van szükség, és ehhez viszont elégséges egy kis számú embercsoport, akik ki tudnak provokálni európai döntéseket is, és rá tudnak kényszeríteni a társadalomra egy olyan vitát, amelyet adott esetben a társadalom nem akar, vagy egy része nem akar. A, a vita ugyanis feltétele a változásnak, de nem, nem elégséges a változáshoz. Amennyiben kizárjuk az embereket ezeknek a kérdéseknek a megvitatásából, akkor persze nem következik be a változás a nyilvánosság szférája akkor alakul ki, hogyha az emberek részt vesznek ezekben a vitákban. Amikor az írek döntéshelyzetbe kerültek, akkor mindenki elkezdett beszélni arról, hogy mi a kérdés, amire válaszolniuk kell és hát ebből látszik, hogy mekkora potenciállal rendelkezik ez a nyilvános szféra Európában. Nem azról van szó, hogy mindenki ugyanazt az újságot olvassa, mindenki ugyanazt a tévéadást nézi, hanem arról van szó, hogy minden tévében és minden újságban több, többet foglalkoznak az európai vitával, illetve az európai napirenden lévő kérdésekkel. Amikor a designról beszélünk, a közvetlen demokrácia megtervezéséről, akkor azt vizsgáljuk, hogy mi az, ami, ami segítene létrehozni ezt, és én azt gondolom, hogy itt öt központi elemre lehet központi elemről lehet beszélni. Az első olyan, mint egy ajtó, egy bejárati ajtó, a közvetlen demokrácia az, amely beindítja a közvetlen demokrácia alkalmazását, és azt gondolom, hogy ez a küszöb, ez 3%-nál ne legyen magasabb, az 1% az lehet, hogy extrém, de Kaliforniában egyébként 5%-os küszöbök vannak, valahol a kettő között, de azért 5-nél ne legyen több, és erről Bronz úr is már beszélt, amikor ugyanis ugyanis van egy eszköz, és, és aztán a hatalmasok használják azt az eszközt, akkor az az eszköz elveszíti a vonzere, vonzerejét. E, a, a franciák hozták létre ezt, a, ezt az eszközt annak érdekében, hogy, hogy a nagy változásokat elérjék, tehát ez az eszköz a hatalommal nem rendelkezők számára kell, hogy kezelhető legyen. Ez egyfajta ellensúly eszköz. Ez egy ellensúly eszköz. Nyilván nem akarják a hatalmon lévők, hogy használják ezt az eszközt, alkalmazzák. Nyilvánvalóan nem fog senkinek az ölébe pottyanni a közvetlen demokrácia, de ha egy mozgalmat indítunk be, eh, mert azt látjuk, hogy túl sok hatalma van egyes csoportoknak, nyilván azt fogják majd látni, ha van egy ilyen eszköz, eh, akkor látni fogják, hogy föl kell adni ebből a hatalomból, mert különben más eszközökkel e, fogja azt elérni a közösség, hogy feladják hatalom egyrészt. Másik dolog, amiről a e, másik dolog, ami, ami elvezet bennünket a Weimári történelemhez, vagy akár az olasz e, történelemhez is, a minimális részvétel előírása. Ez egy felkérés arra, hogy ne kommunikáljanak ha nem kommunikálják a kérdéseket, akkor nem vesznek részt, és, és hát a fociban is ez van, hogy egy súlyos szabálytalanság az valójában nyereség lehet, hogyha nincsen szankciója, nem kap érte piros lapot valaki. Olyan elemek kerülnek itt játékba, amelyek alássák az alapkoncepciót. Olaszországban hallottuk, hogy mennyire frusztráltak az emberek, a döntések nagy része érvénytelen, mert noha 90% megszavazza, 50% nem megy el szavazni, és mivel nincs meg az 50%-os részvételi küszöb, ezért hiába dönt 90% érvénytelen a, a, a népszavazás. Amikor pedig összehasonlítjuk az amerikai és az európai rendszert, akkor azt látjuk, hogy a, az interfész a közvetlen és a közvetett demokrácia között rendkívül fontos. Ehm, interakcióra van szükség, együttműködésre, és nem pedig antagonizmusra a kétféle rendszer működési elv között. Ezért van a svájci kantonokban szimetria a két rendszer között, e, tehát ha a parlament e, egy e, törvényt hoz, akkor a polgárok nem csak azt mondhatják, hogy igen vagy nem, hanem egy ellenjavaslatot is tehetnek. Tehát ellenjavaslatok születhetnek a reakcióként a, a törvényekre. Három opció közül választhat a polgár, vagy azt mondja, hogy semmi, vagy így, vagy úgy, illetve dönthet úgy is, hogy mi történjen akkor, hogyha mind a két változat megkapja a többséget. Egy másfajta időfelfogásra is szükség van a közvetlen demokráciába, mint a felgyorsult világban. Amikor inkluzívan akarjuk az emberek részvételét elérni, akkor a saját idő fogalmát kell védelmezni. A közvetlen demokrácia az nem gyors éttermi étkezés, az egy három-négy éves folyamat, az egy három-négy éves élmény, tapasztalat, és ezt meg kell védeni akkor, amikor az inkluzivitását védjük ennek az eszköznek. Amikor arra kérjük fel az embereket, hogy vegyenek részt a folyamatban, akkor ez alatt az idő alatt ők meggondolják magukat, illetve előre kiszámíthatatlanul fognak gondolkozni, mert egy folyamatról van szó, nem pedig egy célfotóról. És aztán egy másik dolog, amely esetében Amerikától lehet tanulni, az a fairness, és a lehetőségre vonatkozó szabályok, a fairness, itt azt jelenti, hogy vouchereket kell kialakítani, amelyek lehetővé teszik a szegényebb szervezetek számára ennek az eszköznek az alkalmazását, mert egyébként ez az eszköz is azok privilégiumává válik, akiknek egyébként van hatalmuk. Általában fél év alatt szoktam ezt elmagyarázni a hallgatóimnak, talán még majd fogom pontosítani a vita során. Köszönjük szépen, biztos, hogy lesz rá lehetőség, hogy kérdéseket tegyünk föl. Nagyon inspiráló az, amit most hallunk Biztos, hogy sokakban felmerülnek közben kérdések. Franszúron már látom is, hogy érlelődik benne. Cassini úr elnökünk most emelt itt, és vele együtt több kolléga is el kell, hogy menjen egy másik ülésre, ezért vagyok én most az elnök. Nos, gondolatindítónak ez nagyon gazdag, előadás volt, és most jön a következő, gondolom nem kevésbé gondolatindító előadás, Nagyja Brown Binder asszony, a Speyeri Főiskola közigazgatási tanszékének kutatója. Úgy igazságos az eljárás, hogyha akkor neki is 20 percet adunk az előadásához. Örülök, hogy délelőtti előadóik is itt vannak, és akkor majd így tényleg termékeny lesz a vita a három előadás, előadás után. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, köszönöm, hogy meghívtak engem arra a mai alkalomra. Mielőtt belefogok előadásomba, engedjék meg, hogy két szóval bemutatkozzak. Svájci állampolgár vagyok. Tíz éven át dolgoztam a svájci kormány kabinettirodájában, és én voltam felelős a svájci népi kezdeményezések, fakultatív referendumok és népszavazások megszervezéséért. Ebben a minőségében, minőségemben fogok most szólni. Bár egy éve már Németországban élek, és a Speyer Egyetemen kutatok, írom a habilitációs művemet. Amint hallottuk, a közvetlen demokráciának klasszikus eszközei ismertek. Nálunk Svájcban három ilyen eszköz van, a népi kezdeményezés, a fakultatív referendum és a népszavazás. Mindhárom eljárás a közvetlen demokrácia három eljárása nálunk benne van az alkotmányban, és függetlenül attól, hogy most nálunk más azért a rendszer, az EU szempontjából is fontosak lehetnek ezek az eljárások. Ezek persze nyilván nem alkalmazhatók közvetlenül szupranacionális kontextusban, de hát erről fogok szólni, hogy mennyiben lehet mégis ebből ihletet meríteni a praktikus tapasztalataimról. Engedjék meg, egyék, meg ezért, hogy három fázisban vázoljam a Svájcban szokásos eljárást hogy mit jelent egy olyan ország állampolgárának lenne, lenni, ahol tényleg gyakoroljuk a közvetlen demokráciát. Én nyilván kormánytisztviselő voltam és vagyok, aki ezeket az eljárásokat felülről menedzseltem. Ezt előre kell bocsátanom. Nos, nézzük meg, hogy mit jelent a fakultatív referendum svájci kontextusban. Ha valaki 50 ezer aláírást összegyűjt és ezeket igazolja, hogy ez mind hiteles, akkor kérhet egy törvényről fakultatív referendumot. Mi lesz ezzel az 50 ezer aláírással? a mi hivatalunknak, a kancellária hivatalnak a felelőssége, hogy vizsgálja, megvizsgálja az aláírások hitelességét. Itt ezt két szempontból tesszük meg. Először is azt vizsgáljuk, hogy a helyi önkormányzatok jól vizsgálták meg azt a tényt, hogy az adott szavazók valóban választásra, szavazásra jogosultak-e helyileg. Másosorban, tehát ugye ők azt ellenőrzik, hogy a saját önkormányzatuknak a lakosa az, nekünk pedig azt kell ellenőriznünk Svájc egész szintjén, hogy ugyanaz a személy nem írta kétszer alá különböző helyeken. A kancellária hivat hivatalban ezt a Svájc szintű ellenőrzést végezzük tehát. El kell kerülni, hogy két különböző önkormányzatnál valaki ugyanarra leadja a szavazatát. Ugyanis ez nálunk előfordulhat, mert a, amíg az aláírásgyűjtés időszakban valaki megváltoztatja a lakhelyét, előfordulhat, hogy kétszer szavaz, pedig valahol már szavazott. Tehát ezt a két ellenőrzést kell elvégeznünk. Ha ezek megtörténtek, akkor még egyszer újra számoljuk az aláírásokat, előfordulhat, hogy ugye ki kell zárni egyes aláírásokat, de ez általában gyorsan megvan. Nálunk már azonban előfordult sokszor is, hogy héttel kevesebb vagy tízzel több szavazat volt az 50 ezérnél, tehát ilyenkor számolást rendelünk el, hogyha nagyon kicsi a az arány. A gyakorlatban ez általában hát erőltetett menetben történik. A referendum benyújtásától az ellenőrzési munkát akár lehet, hogy egyetlen egy hétvége alatt le kell bonyolítani. Ez azért van így, mert a fakultatív referendumnak ugye az a célja, hogy esetleg eredményeképpen népszavazásra kerüljön sor egy konkrét törvényalkotással kapcsolatban, ami megakadályozhatja az adott törvény hatályba lépését, és ezt a bizonytalanságot, ezt a jogbizonytalan helyzetet le kell rövidíteni minimumra. A második példa a népi kezdeményezés. Nálunk szövetségi szinten lehet népi kezdeményezést kezdeményezni, akár alkotmánymódosító vagy törvénymódosítási jelleggel, alkotmánymódosításra irányuló, törvénymódosításra irányuló népi kezdeményezések vannak tehát. Itt is több lépésben vizsgáljuk először is a jogosultságot, ennek van tehát egy administratív vetülete, amit a hivatal végez. A kezdeményezés szövegét nyilván maguk a kezdeményezők fogalmazzák, meg nem mi, ugyanakkor kezdettől fogva minden hivatalos nyelvre ezt le kell fordítani, és ez viszont már a kancellária hivatal feladata. Hivatalos fordításra van szükség, azért fontos ez, mert ez egy szövetségi népszavazás lesz, és csak akkor lehet erről egységesen szavazni, hogyha hivatalos, egységes szövegváltozatok vannak minden hivatalos nyelven. Minden uh, hivatalos nyelvnek nálunk uh, uh, ugyanolyan a jogi ereje, és így ezzel, mivel ezt publikáljuk is, a kezdeményező szövegét, később ezzel elkerüljük az esetleges szövegről szóló vitákat. A kezdeményezés szövegét tehát mi csak szerkesztjük és fordítjuk. Előfordul, hogy a kezdeményezők segítséget kérnek a megfogalmazáshoz, hiszen nem mernek alkotmányos szövegbe laikusként beleszólni. Nekünk azonban az a feladatunk, hogy a lehető legjobban távolságot tartsunk a szövegtől, és csak technikai kérdésekben adjunk tanácsot. Ha megkeresnek minket ilyennel, csak akkor nyilván, és a hivatalnak nem lehet tartalmi jellegű javaslata, kizárólag ö, technikai javaslatokat tehetünk. Ö, Svájcban egyébként ö, ez eddig működött is. Még, még semleges, tartalmilag semleges javaslatokat sem tehetünk. El kell kerülni annak még a látszatát is, hogy a hivatal részt vett a szöveg fogalmazásában, és befolyásolni akarná azt. A kancellária hivatalnak ez magától értetődő feladata, mi csak tehát formális kérdésekben esetleg tanácsot adunk, például az, hogy arab vagy római számokkal kell egy adott cikket jelölni egy ilyen típusú szövegben, tehát tisztán szerkesztési tanácsokat adunk, de tartalmi nem foglalunk állást. a népi kezdeményezés szövegét címmel kell ellátni, ez sem mindegy, hogy hogy alakul ki. Svájcban ugyanis, ha népszavazást tartunk, akkor a, a, a címet egy az egyben utána fölvesszük a közlönybe, tehát a cím nem lehet félrevezető, ezért ez sem, a címet sem mi adjuk nyilván, hanem a kezdeményezők alakítanak egy bizottságot, és nekik a feladatuk, hogy sem személyes reklám, vagy komerciális reklám, vagy a jogi megfogalmazásnak ellentmondó, vagy félreérthető kifejezés ne kerüljön a címbe. Ennek a kezdeményezőkből álló bizottságnak az a, az a feladata továbbá, hogy azt is ellenőrizze, ellenőrizze hogy a cím egyértelműen megkülönbözteti ezt a kezdeményezést esetleg más korábbi kezdeményezésektől. Ha ezeknek a kritériumoknak a cím megfelel, akkor a kancellária hivatal előzetes ellenőrzést végez, hogy ezek a kritériumok tényleg érvényesülnek-e. A kancellária hivatal csak nyilatkozatot tesz a szövegről a kezdeményezők felé, azt semmilyen módon nem változtathatja meg. A, a kezdeményezők bizottsága ezt vagy elfogadja, vagy nem, módosít vagy sem. Ettől kezdve, ha elfogadták, akkor a szövegen még egy pontot sem lehet változtatni, viszont visszavonhatják még a kezdeményezők a népi kezdeményezést. Erről külön eljárást kell indítani, ott is a a kezdeményezők bizottságában a többségi eljárást követik. Ha ez megtörtént, akkor az aláírások ellenőrzése is nyilván megtörtént, és hogyha a végleges kezdeményezés szövege megjelenik a hivatalos labban, a közlönyben, akkor lehet elkezdeni az aláírás gyűjtést. A harmadik eljárás, amely nálunk gyakran előfordul, és amelyet röviden szeretnék bemutatni, pedig a népszavazás előkészítése, a népszavazás. Ez is nagyon talán a legfontosabb eljárás, hiszen ez tájékoztató információs tevékenységet feltételez országos szinten. Ma többször hallottuk már, hogy az információnak kiegyensúlyozottnak, szakszerűnek és érthetőnek kell lennie, és valamennyi választópolgár számára lehetővé kell tennie, hogy érdemi és megfontolt döntést hozzon. Hangsúlyozom a szakmai és objektív információk szerepét, mindenféle propagandától mentesnek kell lenni az információs kampánynak. Ebből a célból külön népszavazási bizottság szokott fölállni, egy független bizottság, amelynek persze tagja a Bundesrat, a kormány, a kancellária hivatal, különböző szakértők, a különböző minisztériumokból és egyéb képviselők. Ezek a választási bizottságok nagyon nagy tekintének örvendenek Svájcban. Ezt azzal magyarázhatjuk, mert mindig megvan bennük a pártok egyensúlya, és természetes módon ezek nem ugyanazt gondolják ugyanarról a kérdésről, de konszenzusra kell jutniuk a választási bizottságban, a választás, a népszavazás, népszavazás kiírásának címéről, szövegéről. És a népszavazásról szóló információkat is csak közösen bocsáthatják ki, és kellő időben, hogy az lehetséges érvek és ellenérvek elhangozhassanak jóval a népszavazás megkezdése előtt. Összefoglalóan tehát. A gyakorlatban, Svájcban a mi gyakorlatunkból talán-talán levonható néhány javaslat arra, hogy az EU-n belül milyen közvetlen demokratikus eljárásokat mm, lehet esetleg bevezetni. Egy biztos, hogy kiegyensúlyozott, tényszerű, pontos információkkal kell előkészítenie a népszavazásokat, független szervezetnek kell azt felügyelnie. Svájcban ezeknek mondom nagy a tekintélye, ezeknek a népszavazási bizottságoknak. Írországban, amikor Év Írországban is követték ezt a példát végül is, hogy referendum bizottságot állítottak föl, valami ilyesmire gondolok. A Népszavazási Bizottságnak a feladata az, hogy objektíven, érthetően feldolgozza a témát, kiadványokat szerkeszteni, és ez a kizárólagos joga, és a pro és kontra érveket egyaránt felsorolja egy tájékoztató, vagy több tájékoztató kiadványban. A, választ, a Népszavazási Bizottság feladata továbbá a magas részvétel biztosítása, ösztönzéssel a részvételre, a rendezvények szervezésével, az eljárás bemutatásával, megmagyarázásával és konkrét intézkedések foganatosításával, amely egyes társadalmi csoportokat aktívan bevon, a passzív csoportokat. A Népszavazási Bizottság javaslatait az ombudsman egyébként és a parlament is kontrollálja, és a népszavazásra kerülő szöveg és cím fordítását is ellenőrzi az Európai Bíróság egyik több nyelven tudó bírája. Az adhok referendumok esetében is szükséges egy állandó koordinációs hely, amely ezeket a referendumokat és népszavazásokat lebonyolítja technikai értelemben. A függetlenségnek ez az egyik garanciája, hogy a megfelelő források, technológiák rendelkezésre álljanak a hatékony lebonyolításhoz, és ezt egy független administratív testület biztosítsa és támogassa az eljárást. Ezeket nálunk nagy bizalom övezi ezeket a bizottságokat, mert nagyon nagy skrupulós szabályok betartásával hozzák őket létre, és ezek teljesen függetlenek, minden befolyásolást visszautasítanak. Ebben a szervezetben, amely tehát teljesen politikai értelemben teljesen független és tartalmi értelemben pedig tanácsadásra kötelezett. Legjobb, hogyha permanens alkalmazottak állnak, és egy európai kontextusban ez leginkább az Európai Bizottság feladata lehetne. Egy további javaslatom talán az, hogy megfelelő infrastruktúra kell ahhoz, hogy az aláírásokat hatékonyan lehessen ellenőrizni. Mert Ugye jogalkotás lesz a, jog, a közvetlen demokrácia eljárásaiból, és ennek nagy a primátusa, tehát nagyon oda kell figyelni, hogy kizárólag szavazásra jogosultak vegyenek részt, egy ember többször ne írhasson alá, és ez ugye európai kontextusban nem is olyan egyszerű feladat ezt ellenőrizni. Végül pedig a tapasztalat tudom, azt mondatja velem, hogy mivel a, a közvetlen demokrácia eszközeinek óriási politikai súlya van, ezért gyakran előfordul, hogy egyes csoportok megpróbálják befolyásolni azt. A manipulációs kísérletektől Svájcban sem vagyunk mentesek. Például akár már a szavazatok begyűjtésekor, vagy számlálásakor. Ezeket a lehető legszigorúbb jogi és szervezeti módszerekkel el kell kerülni és szankcionálni kell. Jogi értelemben büntető jogi felelősség jár a manipuláció szándékával, a szervezésileg pedig hát a lehető legjobban el kell kerülni ezeket. Például a be nyújtott szavaz, aláírásokat biztos helyen kell őrizni, és titokban kell tartani a számlálási és előzetes jóvágyási eljárás eredményeit a végeredményig. Tehát az adhok referendum bizottság feladata, amely független, a lebonyolít, lebonyolítás, a konkrét egyszerű lebonyolítás, de egy állandó szervezetre is szükség van, amely ugyancsak független, de a technikai lebonyolításáért felelős több ilyen eljárásnak is akár, és a jogi és szervezeti megelőző intézkedések és szankciók pontos megfogalmazása, amely a manipulációt megelőzi. Ezek tehát a fő ajánlásai. Nagyon szépen köszönöm. Rendkívül értékes volt mind a három előadó meghívott vendégünk hozzászólása, tehát ennek megfelelően akkor szeretném megnyitni a vitát. Először képviselőtársaimtól szeretném megkérdezni, hogy van-e mondani valójuk, kommentárjuk. Yeah, so Mr. Bronx, uh, Bronz úr, öné a szó, és nagy szeretettel üdvözlöm. Hát úgy érzem, hogy muszáj, hogy mondjak valamit, mondja Bronz úr. Nem szeretnék itt párbeszédbe bocsátkozni most erről, de én a kormányok által ellenőrzött és kezdeményezett népszavazásokat én nem direkt demokráciának bélyegeztem, hanem nem demokratikusnak neveztem ezeket. És azt mondtam, hogy itt a meghallgatás a közvetlen demokráciáról szól, lehet, hogy itt volt egy kis félreértés. Egy valami, amit itt az egyik előadó elmondott, nagyon érdekes, remélem, hogy nem idézem önt rosszul. Azt mondta, hogy a vita szabadsága nem garantálja a változást. Azonban a szabadság hiánya arra, hogy ugye nem lehet kérdéseket feltenni, meg fogja előzni a változást. Valami ilyesmit mondott, ha jól értettem. Hát úgy tűnik, hogy ezzel viszont kritizálja azt a hatalmat, hatáskört, hogy az állampolgári kezdeményezéseket nem engedik meg. Hát tudom, hogy ez sem közvetlen demokrácia, de legalább ahhoz hasonlít. Tehát mondom még egyszer, ugye akkor kritikus ezzel szemben több érv miatt is, hogy az európai értékekkel nem következetesek, illetve hogy Sefkovics úr is elmondta, hogy mondjuk az európai érdek ellenesek, és akkor ezeket a kezdeményezéseket nem engedik. Tehát ön ezt akkor kritizálja. És egy utolsó dolog, egy kérdést tennék fel Binder professzorhoz, professzor asszonyhoz. Ugye 50 ezer aláírás összegyűjtéséről beszélt. Én feltételezem, hogy a szervezők többsége majd gondoskodik arról, hogy azért több legyen, mint 50 ezer. Egyfajta biztosítás ez, bebiztosítják magukat, hogy ne legyen köztük érvénytelen. Mert ha valaki csak pont 50 ezerre gyűjt össze, akkor előfordulhat, hogy az érvénytelenek miatt nem lesz ez érvényes, csak így kíváncsiságból kérdezem, hogy az aláírások mekkora részét találják érvénytelennek, 5%-ot vagy többet? Hát most egyelőre ennyi kérdésem van, köszönöm. Köszönöm szépen. És most akkor Hefner úrnak adnám át a szót. Ja, ganz herzlichen Dank. Köszönöm. Elnök asszony és tisztelt szakértőink. Ha megengedik, föltennék én is néhány kérdést. Első kérdésem Libert asszony referátumához kapcsolódik. Itt a teremben amikor a közvetlen demokráciáról beszél, és a deliberatív demokráciát is, mint koncepciót megfogalmazza, az számomra is örvendetes, mert a jövő szempontjából, az EU szempontjából talán erre kéne helyezni a hangsúlyt. De szeretném önöktől hallani, akár egymással is vitatkozva, elmondhatják nekem, hogy én más bolygón élek-e ezzel az ötletemmel. A deliberatív és direkt, vagyis közvetlen derogáció, de, demokrácia kizárják egymást, vagy pedig kiegészítik egymást önök szerint? A közvetlen demokráciával az első tapasztalatot életemben akkor szereztem, amikor Németországban ez egyáltalán kialakulóban volt, és meghívtak engem egy vitaestre, egy olyan újság szervezésében, amely már nem létezik, egy másik kollégával együtt, aki ugyancsak a közvetlen demokrácia nagy híve volt, és érdekes módon kettőnk között is óriási vita alakult ki, nagyon sok új ötlet merült föl, amelyekben nem értettünk egyet. Engem akkor ott egy nagy gátnak láttak sokan, mert én jogi értelemben megmondtam, hogy mi az, ami szerintem nem stimmel, pedig nagyon sok jónak tűnő ötlet volt arra vonatkozóan, hogy milyen eljárásokat kéne lehetne kialakítani Németországban. Ausztriában, amikor az első népszavazás zajlott, és amit én élőben ott célzottan megtapasztaltam, azért mentem oda, hogy lássam, hogy hogy zajlik. Sventendorf ügyében az osztrák atomenergiából való kilépés kapcsán, és kiderült, hogy a népszavazás előkészítése során sokkal több ötlet és ellentmondó vélemény jött elő, mint addig valaha, tehát egy rövid időszakban pusztán a népszavazás előkészítése nagyon sok társadalmi aktivitást generált, és tele volt az ország röplapokkal és brosúrákkal, tehát soha ennyit nem beszéltek erről a témáról. Ha tudják, hogy a végén valami népszavazás lesz a dolog vége, akkor a polgárok is sokkal-sokkal aktívabbakká válnak, és ezt jó volt látni. Tehát biztos, hogy mindig érdemes megemlíteni, hogy ezeknek az eljárásoknak a nép aktiválásában is óriási szerepe van. Ennek kapcsán András Grószt és Brown Binder asszonyt kérdezem, hogy főleg Binder asszonyt, hogy hogy a feltárt eljárások tükrében és a szükséges szervezési lépések ismeretében. Tehát hogyan látja ön egy európai referendum esélyét? Ön szerint mekkora nagyságrendre lenne szükség ahhoz, hogy tehát hány szavazatra, hány országban, hány szavazatra, milyen ö, dátumokra, hány, mennyi idő alatt lehet egy ilyet szerint lebonyolítani. Különösen, hogyha ez ráadásul szerződés módosításra irányuló népszavazás, tehát nem csak európai, hanem olyan kérdést illet, amely valamennyi tagállam végső soron hozzájárulását igényli. Nos, köszönöm szépen. Lezárjuk ezt a kérdéskört. Nekem is vannak kérdéseim, de úgy gondolom, hogy a szakértőinknek már most vannak válaszai. Nem tudom, ki szeretné kezdeni, hiszen a kérdéseket mindenkihez címezték, balról jobbra, vagy ahogy tetszik. Question whether we could talk... Volt egy kérdés, hogy vajon beszélhetnénk-e arról, hogy mondjuk demokratikus ügyvédjei lennénk e, ennek a folyamatnak, hát a, ez átfedi a tájékoztatást. Én saját magam véleménye alapján azt mondanám, hogy a demokratikus legitimáció növeléséhez azért infrastruktúrára is szükség van. Olyan rendelkezések kellenek, amelyek a deliberáció minőségét azért védik. Nyitott legyen a folyamat annak érdekében, hogy bárki, aki el szeretné mondani a véleményét, megkapja erre a lehetőséget. Tehát legyen ez nyitott, legyen esélyegyenlőség, legyen átláthatóság, és az információ állja a rendelkezésre. Én ezt tartom nagyon fontosnak és érdekesnek. Az Európai Unióban szerintem ez lehet esetleg a probléma a népszavazások kapcsán, Ugye azt várják, hogy egy kormány lépjen közbe, ha nem lép közbe, akkor kritizálják ezt a kormányt, vagy vádolják, de közben az egész folyamatot valaki el szeretné lopni, úgymond. Tehát a nemzeti szinten is nehéz ez, hát még az európai szinten. Azt hiszem több tudatosságra van szükség, és tényleg a szabályokon finomítani kell, hogy valahogy struktúrálni lehessen a közvélemény tájékoztatását, a kommunikációt kis fórumok, mini publikumok, úgymond, és akkor innen a mini szintről a makroszintre lehetne jutni. Ezt javasolnám esetleg, hogyha szükség van népszavazásra, akkor lehet mondjuk ösztönözni az embereket, az ilyen diskurzusok nagyon ösztönzők lehetnek. Stuttgartban például a Stuttgart 21, ugye a híres vita, nem tudom, emlékeznek-e rá, nem is tudom, hogy ki mondta ki a végső szót, a regionális kormány, ugye? Igen. De ettől függetlenül én úgy gondolnám, hogy a deliberatív módszereknek a hatóköre az azért nagyobb, a közvetlen demokratikus eljárások előfeltételeit jelentik ezek a módszerek, de még ennél is túl mennek. Én inkább azt kérném, hogy a deliberatív módszereket már a képviseleti folyamatba építsék be, választások között, tehát négy évente megtartott választások között, tehát egyfajta folyamatos dolog legyen ez. Mondjuk Brémában, ha csak erre egy visszagondolok, a Europe Direct pontot mi arra használjuk fel, hogy igen, élénk vitákat tartsunk a képviselőkkel, mondjuk nem mindig eh, lehet, hogy a brémai képviselők jönnek el, eh, a regionális bizottságokból, helyi képviselők jönnek el, és így tovább, vagy brüsszeli képviselők, és ők vesznek részt a helyi érdekeltekkel és regionális érdekeltekkel ezekben a vitákban. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy információt biztosítunk, hanem a viták eszmecserék helyszíne is, és ezt össze lehetne kapcsolni az aktuális döntéshozatallal. Előfordul, hogy az európai parlamenti képviselők is felhasználják ezt, mondjuk egy kérdést itt vitatnak meg, úgy mond, hogy felmérjék az emberek véleményét. Hát én azt hiszem, hogy ezt válaszolnám. First, perhaps, uh... Először is Bronz úr mondandóra reflektálnék. Remélem, hogy jól értett. Azt akartam bemutatni, hogy az a, az a képesség, hogy egy közvitát elindítson valaki, az egy nagyon nagy hatalom, nagyon nagy erő. Az emberek úgy érzik, hogy azonnal dönteni kell, és alábecsülik magát a vitát, a közvitát, amely önmagában érték, önértékkel bír. Azt akartam hangsúlyozni, hogy közvita nélkül nem lesz változás. A közvita persze nem garantálja a változást, de előfeltétele annak. És ahhoz, hogy befolyással legyünk arra, amit úgymond az egyszerű emberek otthon a konyhába vagy a metrón miről beszélnek, miről vitkoznak a munkahelyükön, ha ezt meg tudjuk határozni, az hatalmas erő és hatalom. Persze a döntések előtt egy, egy exponenciális vita tömeg növekedés ö, tapasztalható, és ez e, e erre koncentráljuk a figyelmünket leginkább. És ha azt próbáljuk megérteni, hogy mi mit tekintünk igazságosnak. Hefner úr korán reggel említette ezt. Minden társadalomban nagyon nagy problémát jelent, hogy az emberek többsége úgy érzi, hogy nem hallgatják meg az ő véleményét. A szabadság nem azt jelenti, nem csak azt jelenti, hogy az ember elmondhatja, amit gondol, hanem hogy meg is hallja valaki, amit az emberek gondolnak és mondanak. És ez a második elem sokszor hiányzik a demokráciákban is. Holott ez a legfontosabb probléma. Ha megkérdik az embereket, hogy miért oly dühösek, mert hogy felháborodtak. Azért, mert úgy érzik, hogy senki sem hallgatja meg az ő szavukat. Ezek azok a dimenziók, amelyek a, a, a munkánk homlokterében állnak. Ezért van szükség ezekre az eszközökre, hogy az emberek hangja meghallgattassék. És ezek nem... Ezt már a 19. században pontosan így leírták Svájcban, az Egyesült Államokban azok, akik a jogokért törtek lányzsát, és nagyon frissek, modernek ezek a szavak ma is, ebben a házban, mikor azt mondjuk, mikor azt mondják, sokan mondják, hogy az, az emberek dolga olyan fontosak, hogy nem lehet az emberekre hagyni, hogy eldöntsék. Liberálisok is mondják ezt sokszor. A, a, gondol, a, a vita kérdésében voltak éppen a, a közvetlen demokrácia nem más, mint egy több milliós együttgondolkodás és egy közvita. Mert ahogy mondottam, a kommunikatív hatalom döntő jelentőségű eleje, ereje a közvetlen demokráciának. A két különböző elemet különböztet meg az elmélet. Egyrészt a kommunikatív folyamatot, ebben a tekintetben, ezen a szinten milliók vesznek részt a közvetlen demokráciában. Aztán vannak olyanok, akik ezt redukálnák a, a lakosság egy-egy szeletére csak, egy, a, amely megszervezi a többiek számára a közvitát. Ugyanakkor ez, ez egy sajátságos formájaként értekelhető a, a képviseleti demokráciának. Tehát vannak mondjuk két hétre megválasztanak valakit, akár egy kis fizetésért, elvállalja ezt a szerepet. Ugyanakkor a közvetlen demokráciáról a szabadság kibővítéseként beszélünk, ám ezzel is vissza lehet élni. Tommy Blair ezt tette éveken át például. Tehát tesztelte ezt a gondolatot, ilyen csoportokon, miatt parlamenti többséget szeretett volna. De ez nem a szabadság módszertana, hanem az uralom erősítésének a módszertana. Tehát úgy kell beépítenünk ezt az elemet, hogy a képviselet e második pályája ne csak kiválasztott személyek véleményét tükröztesse, hanem mindenkiét. Tehát a szabadság kibővítése ezt jelenti, ez a lényegi eleme Ugyanakkor egyetértek azzal, hogy a modern technológiák és, és technikák révén ez megvalósítható, ám nem helyettesít teljes mértékben, nem helyettesíti a közvetett demokrácia egyéb eszközeit. 25 éve folyik erről a vita. Németországban is, és sokszor úgy értékelik ezt, hogy a demokrácia, közvetlen demokrácia kiváltását jelentenének ezek a technológiák. Nem, kiegészítő elemként lehet alkalmazni ezeket, de semmiképpen váltják ki az előző eszköz. Ami pedig az európai népszavazást illeti, pontosan meg kell határozni, kiadhat erre megbízást. Vannak azonban itt is olyan elemek, amelyekre külön figyelmet kell szentelnünk például. Nem szabad túl sok nagy számban meghatározni az aláírások küszöb számát. De az, hogy különféle nemzetekből legyenek az aláírások, bár nagyon nehéz így sokszor ö, beszerezni ezeket, mégis hasznos lehet, mert a nacionalista szándékoknak átat vethet valóban európai, akkor egy népszavazási kezdeményezés, hogy több országból szedik össze az aláírásokat. Fontos feltétel lehet ez. És fontos az is, hogy ne csak a nagy ö, ö, szakszervezetek vagy állatvédelmi ö, egyesületek ö, szerveztessék meg ezeket, hanem viszonylag kevés ö, ember révén is elindítható legyen. Európában is, ahol nincs még kultúrája ennek a rendszernek, ott is meg kell gyökeresztetni. Az intézmények, a bizottság, a parlament kell, hogy megfelelő időt engedjen az alárásoknak begyűjtésére. Nem lehetünk túl szigorúak a határidővel. Például Svájcban a sok esetben épp ezért nagyon nehéz összedni meg fölszem aláírást, holott nagyon fontos lehet az intézmények működésének befolyására. Ha befolyással akarunk élni, akkor az idő kell, interakció, közvita kell induljon, ehhez idő kell. Ez a kaliforniai helyzethez képest a nagy különbség, ahol márciusban be lehet nyújtani a, a petíciót, és két hónapra rá már lehet szavazni róla. És aztán és óriási téviták folynak, de csak nagyon kevés időt hagynak a döntésre. Aztán különbséget kell tenni az alkotmányozás szintje és a jogalkotás szintje között, mert a jogalkotás szintjén is mondhatjuk azt, hogy a kisebb államok többségére van szükség, ám ha alkotmányozásról van szükség, és itt is különbséget kell tennünk a szerződés és az alkotmány között. Egy nagyon forró téma, tudom, de ha a demokráciáról van szó, akkor alkotmányozásról kell beszélni. Ha pedig erről van szó, akkor világosá kell tenni, hogy az állampolgárok kell, hogy támogassák ezt. Nem lehet egy 440 oldalas szöveget, mit senki sem ért erre szavazni. Dániában a, aki, nem, aki nemre ö, kampányolt, nem kellett mesélni, mert kioszta ezt, ezt a szöveget, senki sem értette, könnyen nemet mondtak rá. Svájcban is ezzel keltük, hogyha valamit úgy fogalmaznak meg, hogy senki sem érti, akkor valószínűleg nem lesz a válasz rá. Brüsszelben is be kell látni, hogy Svájcban azért volt sikeres sok népszavazás, nem azért, mert nagyon jó nyelv érzékkel fogalmaztuk meg, hanem azért, mert egyszerűen tudjuk, hogy ha nem tudjuk értelmesen megfogalmazni átláthatóan egy-egy népszavazás alapját, akkor borítékolhatóan nem szavazás, a nem eredmény. Tehát kérdés, hogy akarunk-e a szerződésről szavaztatni, hogy közvetlen demokratikus eszközökkel kialakítani a szöveget, és akkor meg lehet szervezni a többséget. Svájcban így tudjuk a, az egységet és a sokféleséget egyben tartani. Ha az Egyesült Államokban sikerült, akkor Németország is el kell fogadja, hogy Máltával mondjuk egy szinten van mondjuk egy máltai szavazat, vagy egy luxemburgi szavazat, négy német szavazattal áll szemben. Tehát különösen a nagy méretű országok szempontjából kell ezt elfogadni. Zürich és Bernnek ugyanannyi szavazat van, mint Urinak. Urinak 30 ezer lakosa van, Zürichnek 1 millió 100 ezer, de az igazi föderális államberendezkedésben ez működik. Ha Európa is ezt célozza meg, akkor csak így lehet megszervezni a kis öntudatos államoknak is megfelelő súlyt adva, hogy ne nyomják el őket, ne söpörjék az asztal alá a nagyobb államok. Um, ich nehme kurz Stellung zuerst. Először is bronzul kérdésére válaszolnék. Az érvénytelen aláírásokkal, a százalék arányokkal kapcsolatban emlékeztetnék arra, hogy két lépéses ellenőrzés van náluk. Az első lépés az önkormányzatoknál zajlik, a második lépés a szövetségi szinten. Az önkormányzatok munkáját ellenőrizik, illetve a Svájc szintű kérdéseket problémákat szűrjük ki. Így eh, ezzel együtt is viszonylag kevés érvénytelen szavazatot találunk, egy százalék alatt vannak ezeknek az aránya, van az arányuk. Először is azért, mert már az önkormányzatok is nagyon komolyan végzik a munkájukat. Érthető, egyszerű módon tudják kiszűrni a az olyan szavazó cédulákat, amelyre valaki Donaldnak, Duck néven írja alá magát. Tehát általában mondom, jó munkát végeznek, és nagyon kevés aláírást kell kizárnunk. Két kiegészítő gondolat még ahhoz, hogy az európai referendum, referendum és a deliberatív demokrácia hogy működhet Európa szintjén ha a fakultatív referendum intézményét nézzük Svájcban, ahol gyakorlatilag ez egy vétó jognak felel meg, 100 nap alatt kell 50 ezer aláírást gyűjteni ahhoz, hogy egy törvényt ö, referendumban megállítsanak, ö, megszüntessenek. Jó dolog szerintem rövid határidőket szabni. Nehéz, komoly munka ez, az aláírás gyűjtés, és az ellenőrzés, de a vétó jellege a dolognak a deliberatív demokráciához kötődik, hiszen előre hozza a kontrollt, és a vétó révén kikényszeríti a jogalkotótól azt, hogy a saját jogalkotását kritikusan újra megvizsgálja, mert hogy nem hagyja azt hatályba lépni és a polgárok is egymással így konstruktív vitába kerülnek. Az előttem szólóval egyetértek, hogy a javaslattétel joga a jogalkotásra, különösen ha ez egy alkotmányos módosítás, ö, ö, megadás esetén jóval több időre van szükség, itt 6 hónap minimum kell, mert a túl gyors lebonyolítás nem segíti a megértést. Nálunk 18 hónap áll rendelkezésre 100 ezer aláírás begyűjtéséhez, és még így sem könnyű ezeket begyűjteni. Ami az európai polgári kezdeményezést illeti, hogy itt milyen számokat lehet javasolni, hát majd meglátjuk, hogy hogy zajlik ez most az elektronikus aláírással, erre még nálunk nincsenek tapasztalati tények, amelyekkel összevethetnénk őket. Grossz úrhoz szeretnék kérdést feltenni, mert megvártam először a kollégákat. Ugye a közvetlen demokrácia nem alternatívája a képviseleti demokráciának, hanem kiegészíti és erősíti azt Ugye a Német Alkotmánybíróság Lisszaboni ítéletében éppen az EP reprezentativitásának hiányosságát kritizálta. Igaz lehet-e ez a tétel az EU-s szinten is? Vagyis az EP reprezentativitása erősíthető-e azáltal, hogy erősödik az Európai Unió szinten a közvetlen eh, demokráciát. Ez egy kellően összetett kérdés, de azt gondolom, hogy eh, rendkívül módon eh, fontos. Szó volt arról is, hogy válságban van az Európai Unió. A demokrácia nincs válságban? Tehát hogyan ítélik meg ezt önök, hogyan tapasztalják most ezt a, ezt a fajta válságot demokrácia szempontjából? Feltette az első előadónk azt a kérdést, hogy mi maradt az Európai Unió demokráciájából. Ugye arról beszélt, hogy be nem fejezett utat tett. Valóban mi maradt? és mi az, a, mi az a három vagy adott esetben négy konkrét javaslat, amit nekünk, európai parlamenti döntéshozóknak kellene megtenni, hogy, hogy ezen egyébként adott esetben javítani tudjunk. Kétségtelen tény, hogy számos rendkívül hasznos érvről beszéltek, és ugye nyilvánvaló fölmerült az elszámoltatás amit természetesen mi is világosan látjuk, az európai állampolgárok egyre inkább elvárnak tőlünk. Arról is beszélt Grosszul, hogy a demokrácia az több, mint választás, gyakorlatilag lehetővé teszi, hogy szabadok legyünk. Tisztában vannak -e az emberek ezzel a fajta szabadsággal? Hiszen számos olyan olyan, olyan esemény következett be az elmúlt időszakban, amiben néha megkérdőjeleződik bennem is, hogy vajon, vajon tisztában vannak-e azzal, hogy mit is jelent ez a demokrácia. Nyilvánvaló, hogy azok a fiatalok, akik nem értek meg háborút, egészen másképpen értelmezik a demokráciát, mint azok, akik, akik sosem tapasztaltak háborút. Mindenféleképpen megköszönném, hogyha ezekre a kérdésekre választ kaphatnék. Természetesen nem csak Grossz kollégától, hanem a két kolléganőtől is. I'm very grateful for these questions because the... Nagyon hálás vagyok ezekért a kérdésekért, mert a vita gyökeréig hatolnak az eszmecserénk lényegéig. Schiller kollégámmal együtt nagyon sokat beszéltünk a Német Alkotmánybíróság minden egyes határozatáról. Szerintem egyetérthetünk abban, hogy ez a bíróság soha nem ellenezni a demokratikus politika kiépítését nemzetek feletti szinten. De ahogy kollégám is mondta bevezető megjegyzéseiben, lenne valami, amivel nem értene egyet ez a bíróság, hogyha a kis politikákat emeljük fel erre a szintre, anélkül, hogy a demokrácia alapjait megteremtenénk, mert akkor probléma van, és akkor a bíróság ezt ellenzi. De hogyha a demokráciát valaki az európai szinten is fejleszti, és megvan az igazán jól működő reprezentatív rendszer, akkor ez jó, én szerintem a közvetlen demokrácia a reprezentációt magát reprezentatívabbá tenni, és egyébként Braun Binder asszony is tudja ezt, tehát Svájcban szinte minden alkalommal három hónapig kell vitatkoznunk, beszélgetnünk az állampolgárokkal minden egyes szavazás előtt, mert tudjuk, hogy az ő támogatásuk nélkül semmire nem jutunk, és egy teljesen más helyzet alakul ki, eltávolodnak tőlünk, és így tovább. Az, hogy velük beszélünk, akkor rengeteg más dologról is hallunk, amely foglalkoztatja az állampolgárokat. Egy parlamenti képviselő nagyon jól tudja tehát, hogy mit várnak tőle az állampolgárok, ezzel nem feltétlen ért egyet, de meg is tudja esetleg magát védeni, úgy érvelhet. És hát ezt mondom még egyszer a, a német bíróságot védve, hogy ez, a, ez az alkotmánybíróság lenne az utolsó, amely szembeszállna ezzel. Nagyon jól tisztában vannak a különböző szintekkel, hogy ott is megvan a föderális rendszer. És a második dolog pedig a következő. Negyedik alkalommal készítettem az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének egy nagy jelentést a demokrácia állapotáról Európában nem csak az Európai Unióban van szükség több demokráciára, hanem a demokráciának magának szüksége van az európai szintre, hanem a globális szintre. Ez volt a végkövetkeztetésem. Van egy lényegi ígéret, ez az élet esélye, a demokrácia esélye. Ezt nem lehet a nemzeti szinten ma már megvalósítani. Azért, mert a gazdaság nemzetközi, lehet, hogy a politika helyi, de a gazdaság és a gazdasági folyamatok nemzetközi szinten zajlanak. Azt hiszem 20 évvel ezelőtt volt, hogy a hamburgi polgármester egy olyan hasonlatot használt, hogy egy hajót képzeljünk el, amely a, mintha a vízben lenne, de még sincs a vízben, és ez a nemzeti demokrácia. Hát ha nincs benne a vízben a hajó, akkor nem lehet irányítani. Úgyhogy ez egy jó hasonlat. Van, van, aki azt gondolja, hogy hát ezt a történelem szemét dombjára lehetne hajítani, de mi vagyunk azok, akik szeretnénk inkább meghosszabbítani az élettartalmát. Ez azt jelenti tehát, hogy a demokráciát megerősítjük a transnacionális szinten, hiszen néhány száz évvel ezelőtt a helyi szintről indult, az olasz városokból, ne felejtsük el. És aztán emlékszem, hogy a nemzetállamokra is ugye azt mondták, hogy hát a nemzetállamok a demokrácia végét jelentik, és mégsem. És aztán itt vagyunk a válságban. A legutóbbi jelentésemben megpróbáltam bemutatni, hogy lehet, hogy nem is a jó kifejezés maga ez a válság. Mert mondhatjuk, hogy a modern demokráciák tulajdonképpen mindig válságot éltek. Egyébként az Európai Unióról is elmondhatjuk ezt. Nemrégiben láttam egy olyan cikket, amelyet 25 évvel ezelőtt írtak, és az európai integráció folyamatos válságáról szólt ez a cikk. Tehát gyakorlatilag az volt a fogalmazás, hogy a modern kor folyamatos válságot jelent. Hát sokszor használjuk a válság kifejezést helyesen. Ez tulajdonképpen azt jelenteni, azt jelenti, hogy a forma és a tartalom nem megfelelő. A mai világban másfajta formára és másfajta tartalomra van szükség ahhoz, hogy az emberek reményeit megvalósítsuk megvalósítjuk azt, amit az emberek demokrácián értenek, és ezért nem elég a helyi és a nemzeti szint most már. De talán végül még azt is elmondhatnám, hogy fel kellene tennünk magunknak még egy kérdést, hogy hogyan használjunk valami pontosabb kifejezést a válság szó helyett. Igaz azért, hogy válság van, de hát azért, ha nem transnacionális szinten valósítjuk meg a demokráciát, akkor az egyre gyengülni fog és ha az Európai Unióban nem teremtjük meg az erősebb, jobb demokrácia alapjait, ha ezt nem fektetjük le, akkor az EU-nak nem lesz több hatalma. Mert az embereknek ma mi között kell választani? Egy olyan Európa között, amelyeknek, amelynek kevesebb hatalma van, vagy több, hát akkor ők mindig a nemzetállam felé fognak húzni, mert úgy gondolják, hogy a nemzetállam hitelesebb, és ott találják majd meg, amire számítottak. Ez nem lehetséges, ahogy én az elején mondtam, ugye, de az állampolgárok így fogják gondolni. És akkor van még egy harmadik elem is mondom még egyszer, én úgy beszélek, hogy ugye 17 éves munka van már a hátam mögött az Európa Tanácsban, nem biztos, hogy olyan jól ismerjük egymást, annak ellenére, hogy ugyanabba a párcsaládba tartozunk. De én úgy gondolom, hogy a nyugat-európaiak teljesen alábecsülik a totalitáriánus rendszerek hagyatékát. És ebben az értelemben talán igaza van, hogy vannak olyanok, akiknek igen furcsa elképzeléseik vannak a szabadságról és a demokráciáról. De hát aztán például, ha Hanna Arendt írásait, ugye magyar írásait elolvassák, akkor látják, hogy hogyan gondolkodott az első világ, milyen helyzet volt az első világháború után, a forradalom után, és így tovább. És az embereket, hogyha megfigyeljük, akkor lehet látni, hogy ösztönösen hogyan reagálnak. Az emberek ösztönösen értik, hogy mi a jó, jól működő demokrácia és egy jól működő állam az milyen de ha túl sokat hallgatják az emberek a politikusokat, akkor egy kicsit megkavarodnak, és nem is értik pontosan, hogy most mit jelentsen ez. Mondhatnám azt, hogy banalizálódik ez a kifejezés, értékét veszti, és az emberek egyre kevésbé értik meg, hogy mit is jelent. De ha van lehetőség arra, hogy az emberekkel eszmét cseréljünk, akkor igenis közös véleményt lehet kialakítani, amely sokkal inkább lényegi és sokkal messzebb megy, mint az úgymond banális verziói, változatai a demokráciának, vagy az a nacionalizmus, amit tapasztalunk nagyon sok politikustól, ha a politikusokat meghallgatjuk. Ja, ich würde gerne äh, äh auch noch... Ha megengedik, akkor én még föltennék néhány kérdést Először is Libert asszonynak én a deliberációs eljárások kifejezett híve vagyok. Erre lenne leginkább szükség a politikában, deliberációra. Ugyanakkor ez sokakat irritál, engem is egyébként néha, de azért, ha az egész életemet végig tekintem, most már negyedik időszakomat töltöm egy parlamentben. Azt irítál ugyanis, hogy a parlamentben, ahol ugye a párlára szóból származik a szó eleve, a beszéd lenne a dolgunk, a megtárgyalása a problémáknak. Még itt is olyan demokratikus gyakorlatot követünk, amely a a párlára szabadságát korlátozza. Gyakran azt látom egyesek megfogalmazásaiban, hogy már rég eldőlt az, amiről beszélnek. Minden megy a weben, webstreaminggel, és elvileg lehetne itt deliberálni, de ö, nagyobb hangsúlyt kap a végrehajtás nálunk? Ez egy kérdés, nyílt kérdésenhöz, mert ön itt most jó példákat sorolt föl, de nekem vannak ellenpéldáim. A legnagyobb veszély szerintem az, és ennek kapcsán felmerül a kérdés, hogy mi óv meg minket attól, hogy a deliberációs eljárás végül is a semmibe torkoljon, tehát placebo váljon, amelynek nincs eredménye. Ugye volt egy hölgy Németországban, akinek a nevét sem ismered. Á, Hefter úr, én ismerem önt a tévéből, hagyd mondjak önnek valamit. És elmesélte nekem, hogy az Európai Unió őt meghívta két éjszaka, három napra egy első osztályú szállodába több száz társával együtt, és megkérdezték őket, hogy mit akarnak változóban, és amint felírták a gondolataikat, utána mindennek vége lett, és egy fél év múlva megkérdezte, hogy az ötleteikkel mi lett. Semmi. Az volt a benyomása, hogy ez csak egy kulissza, egy színi előadás. Megpróbáljuk a demokrácia látszatát kelteni, de nem érdekel minket, hogy valójában mit mondanak a megkérdezettek. És egy kicsit mi is ezt csináljuk itt. Minőségi, mennyiségi értelemben sokat beszélünk, de a deliberációnk nagyrészt már eldöntött dolgok magyarázatával kapcsolatos, és persze döntési eljárásokkal, ahol már le vagyunk kötelezve a pártjainknak, stb. Tehát mik azok a kritériumok, amelyek alapján ezt a fajta csalódást el lehetne kerülni, a sikert garantálni lehetne, hogyan lehetne a deliberációs eljárást a döntéshozási eljárással jobban összekötni, egészséges egyensúlyba hozni olyan parlamentekben, ahol hát van ugye legislatív kompetencia. A másik kérdés pedig, ezt mindkettőjüknek, Braun Minderi asszonynak és Grósz úrnak egyszerre szeretném föltenni. Volt egy bizottsági ülésünk ugyanebben a teremben, az AFKO bizottság ülésén. A több szintű kormányzással foglalkoztunk, azzal, hogy az Európai Unióban milyen reakciókat váltott ki a válság, megbeszéltük a bankunió, a fiskális unió, a politikó, politikai unió problémaköreit, és az egész folyamat, amelyben most benne vagyunk, a polgár csak néző. Nem mi vagyunk a polgárok, az intézmények hozzák a döntéseket, és tegnap este felvetettem, hogy nem lenne jó egy konventet meg itt összehívni, hogy a nemzeti parlamentek is részt vehessenek a konkrét helyileg megválasztott képviselők abban a vitában, amikor arról van szó, hogy mit lehetne a több demokráciáért, a gazdasági integrációért a kettőt egyszerre tenni. És az volt a válasz, most nem akarom kollégákat megnevezni, egyesek azt mondták, hogy jó lenne egy konvent, de nem most. Először meg kell oldani a problémákat. Nem jó lenne most egy konvent, mert váratlan eredményeket eredményezhetne, először a válságot kell megoldani, megteremteni újra a biztonságot, és ha minden problémát megoldottunk, akkor majd lehet akár egy konventról is szó, és akkor elkezdődhet a deliberatív demokrácia, bevonhatjuk a polgárokat, stb. Most nem még, most nem a kérdésem tehát az, hogy nem pont fordított sorrendet kéne követni? Nem pont most a válság idején lenne érdemes megfordítani a sorrendet, és bevezetni olyan eljárásokat, amelyeket egyébként a Lisszaboni szerződés lehetővé tesz, és megnyitni a széles körű vitát, és nem csak a részletkérdésekre koncentrálva a napról napra politizálni a válság kapcsán, hanem egy új vízióról elkezdeni a vitát, ami megadja a leg- legitimációját egy későbbi jogalkotásnak. Ez a következő kérdésem tehát, és még egy van a tarsolyamban. Hogyan lehet közvetlen és deliberatív és részvételi demokráciával erősíteni az európai identitást. Olyan értelemben, hogy egyben az európai integráció mellett is egyre többen elköteleződjenek, és az európai tudat egyre többekben kialakuljon. Utolsó kérdésem pedig az, hogy sok kolléga aggódik Európa miatt, hogy nehogy Európa, az Európai Unió megbukjon, és amikor félelmeiket felsorolják, akkor ott van köztük a referendumok is, mert már láttuk, hogy a referendumok lelassíthatják, akár meg is állíthatják az integrációs folyamatot, Írország, Hollandia, Franciaország a példa. Tehát most fordítva is megkérdezem ugyanazt, lehetséges, hogy vagy hogyan lenne lehetséges, most áttérek németre, hogyan sikerülhetne nekünk egy olyan folyamatot beindítani, amely pont a folyamat révén ö, kedvet csinál Európához, és több európai megoldást, közös gondolkodást generál. Milyen lenne egy ilyen folyamat tartalmi és eljárási szempontból? Végül pedig Grossz úrhoz, Andihoz, Andihez szeretnék kértést idézni. Valóban már nagyon régóta vitatkozunk az európai alkotmányozásról. Az alkotmányozás nem fejeződött be, csak leállt ássuk el, felejtsük el, vagy pedig van esély annak, hogy az európai alkotmányozást újra be lehet majd indítani, és ha igen, akkor milyen keretek között, milyen eljárásban? Oh. köszönöm szépen, szeretnék szépen, Yeah. Yes, exactly. So I just wanted to give you the floor because I... Én is feltettem egy kérdést, és elnézést kérek, hogy egyszerre nyomtam meg a mikrofongombot a tehát dióhéjban átalakítva, akkor most azt kérdezi, hogy hogyan gondoskodjunk arról, hogy nagyobb legyen a részvétel, és ez a nagyobb, közvetettebb részvétel több legitimációt eredményezen az EU-n belül. Három pontot emelnék itt ki. Az egyik, az egyik, hogy a demokráciával rögtön közvetlenül foglalkozni kell most. Én a válság szót objektív értelemben használom, és szubjektív értelemben is. Objektív értelemben azért, mert a demokratikusan megválasztott intézmények nem azok, amelyek a döntéseket hozzák. Azokat a döntéseket, amelyeket egyébként meg kellene hozniuk. Tulajdonképpen a hatásköröket delegálták máshova, nő egyre inkább ez a szakadék, objektív értelemben, strukturális intézményi értelemben. Szubjektív szempontból pedig van egyfajta frusztráció, nem csak EU szinten, azért én azt mondanám, tehát nem csak az európai választásokon jelenik meg ez, hanem a nemzeti szinten is. Nézzük meg, hogy mekkora volt a részvétele a nemzet és az európai választásokon, hogy mekkora bizalma van az állampolgároknak a megválasztott intézményekben, vannak olyan tagállamok, ahol az Európai Parlament sokkal népszerűbb, még a Nemzeti Parlamentnél is népszerűbb, ez persze nem igaz az összes tagállamra. De azért ezeket mindig vegyük figyelembe. Az, hogy a válsággal szembenézünk, az azt jelenti, hogy ami megmaradt az európai demokráciából, legalábbis ahogy ezt ismerjük, amilyennek ezt ismerjük, azt megvédjük. Azt, hogy így szemben nézünk ezzel, azt jelenti, hogy megvitatjuk, hogy mit is jelent a demokrácia a jelenlegi globális európai körülményeink között. Mindenkinek más a demokrácia fogalma, nem csak a közvetlen képviselők, vagy a deliberatív módszer, és így tovább, hanem mondjuk van föderális, vagy nemzetek feletti demokrácia, és így tovább. Vannak mondjuk a, megvan a demokráciának a nemzetközi, kozmopolita fogalom, ahol Európa élen jár, és így tovább. Tehát én arra gondoltam, hogy ezt nyilvánosan vitassuk meg. Annak érdekében tegyük ezt, hogy előrébb tudjunk lépni, és ez elvezet a második pontomhoz. A jelenlegi fiskális, gazdasági bankválságot tulajdonképpen felhasználják egy nagyon jó kifogás. Ezt most eszközként használják arra, hogy megtartsák a vitát a demokratikus deficitről. Tavaly a Deutsche Bank szervezett egy konferenciát Frankfurtban. A konferencián feltették a kérdést, hogy Németországot ki is irányítja. Európát ki is irányítja a német kormány? Az EU? Az alkotmánybíróság? Vagy meg nem választott testületek, amelyek zárt ajtók mögött hozzák a döntéseiket? Kicsoda? Úgyhogy igen, komoly konfliktus bontakozott ki arról, hogy hogyan lehet a pénzpiacokat megszelídíteni, de ez az egész demokratikus ruhát öltött, ami a kérdés súlyán azért változtatott, tehát világossá kell tenni, hogy melyek azok a pontok, ahol nem értünk egyet, tehát vannak, akik több szabályozást akarnak, vagy vannak, akik azt mondják, hogy a több szabályozás a problémának pont az oka, és a pénzügyi gazdasági válságnak pont az oka. Tehát hogy lehet kibogozni azt a sok-sok kérdést, amely itt összebogózódott, és hogyan lehet világosan elmondani, hogy melyek azok a demokratikus folyamatok, amelyek tisztázzák mondjuk vérontás nélkül ezt a problémát, úgyhogy gazdasági vagy monetáris háborúkat ne kelljen vívni. És akkor végül a harmadik dolog, amit mondani akartam, az az, hogy a deliberációt a döntéshozatalal hogy lehet összekapcsolni, ez azt hiszem ahhoz a kérdéshez kapcsolódik, hogy hogyan tudunk felül emelkedni a, azon a hibás kapcsolaton, ami az input és az output legitimáció között van. Ez egy hibás kapcsolat. Mi megszoktuk, hogy a jelenlegi problémát ilyen terminusokkal értelmezzük, minél több az input, annál több az idő, minél hatékonyabb a döntéshozatal, az azt jelenti, hogy ugye rövid időnk van reagálni, a pénzpiacokon pedig gyorsan kell reagálni, és ez, ez azért nem hasznos, ez így nem segít. Hogyan tudjuk ezeket a nehézségeket valahogy megoldani? Újra kell definiálni a demokratikus legitimációt úgy, hogy a nem megválasztott testületek is elszámoltathatók legyenek. Ezeknek elszámoltathatóknak kell lenniük a nyilvánosság előtt. Méghozzá deliberatív eljárásokkal és szerintem erre nem tudnának a közvetlen demokráciát támogatók megválaszolni, tehát az ESM, vagy az Európai Központi Bank hogyan lehetne elszámoltatható. Nem tudom, én csak felvetem ezeket a kérdéseket, hadd maradjak ennyiben a válasznál. Köszönöm szépen. Persze Bronz úr is szeretne kérdést feltenni, vagy hát megjegyzése van, nem tudom, parancsoljon mikrofon nélkül egyelőre. Ez csak a mikrofon kérdése volt, de öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem tudom, hogy a panel egyetértette ezzel, ugye, amit elmondtak a deliberatív demokráciáról. Egyetértenek-e azzal, hogy a demokrácia nem létezhet anélkül, hogy teljes kommunikációs szabadság valósul meg? Ez azt jelenti, hogy mindenféle jogi korlát megszűnik, természetesen az erőszak eh, iránti úszítás korlátján kívül. És az a szabadság, hogy valaki meghallgassa, vagy elolvassa az információt, hát ez is hozzátartozik, ez pedig a médiához való hozzáférés szabadsága, a jelentés és a tájékoztatás kötelessége is, különösképpen választások idején, jelenteni kell, tájékoztatni kell az embereket arról, hogy a résztvevők mit mondanak. Amikor tanítottam, én mindig azon az állásponton voltam, hogy egy jó óra végén valóban tanultam is valamit. Az egyik hallgatóm egyszer azt mondta, hogy a szólásszabadság nem arról van szó, hogy ők azt mondanak, amit akarnak, hanem arról van szó, hogy én szabad vagyok, és meghallgathatom azt, amit ők mondanak. Ebben abszolút igazuk van, és ezt a fajta szabadságot támogatni kell. Köszönöm. Thank you, Mr. Bronze. Are there... Köszönöm, Bronze úr. Van-e még valaki, aki <clears throat> szeretne kérdést feltenni? Persze, tessék. Akar már is válaszolni rá? Mikrofon. Két kérdés hangzott el, ami, amire még nem adtunk választ valójában. nem is tudom, hogy történhetett meg, valóban megtörtént nem kaptak lehetőséget, hogy a korábbi kérdésekre válaszoljanak, tehát akkor ezt a megjegyzést hozzácsapjuk az előző kérdésekhez, és akkor meghallgatjuk a válaszokat. Köszönöm, hogy szóltak. Egy korábbi kérdésre szeretnék válaszolni. Az önök asszony tette föl, és én is érdekesnek találtam azt a kérdést, hogy a direkt demokráciát hogyan lehet az Európai Parlament erősödésére felhasználni. Gondolkodtam ezen már korábban is. Szerintem van ebben potenciál, amelyet eddig még nem. Azért nem ismertünk föl, mert nincsen tapasztalat ezen a területen. Az Európai Parlament egyedülálló intézménye világban, és a szupranacionális parlament nem hasonlítható össze a nemzeti parlamentekkel, ezzel nincsen semmi baj, de ezért nem alkalmazható a tapasztalat sem, a nemzeti parlamentekkel szerzett tapasztalat. De egy biztos, hogy a polgároknak egy része, ha kapna vétójogot, vétójogot egy európai parlamenti ö, ö, már elfogadott, de még nem hatályba lépett joganyaggal kapcsolatban. Ez biztosan jót tenne a legitimitásnak, népszavazásban le lehessen szavazni a parlamenti döntéseket. Előre kell arra gondoskodni, és mondják sokan, sok kormány, hogy el kell kerülni azt, hogy valaki népszavazás kezdeményezzen egy döntés kapcsán. Ez így nem jó. Kéne előzetesen már egy olyan összekötő helypont ember, amely aki a jelenleginél sokkal jobban és függetlenül az intézményektől, a jogalkotás demokráci kardjától függetlenül gyűjteni egy-egy témában a, a véleményeket, és hangsúlyosan képviselni azt, és kötelező lenne ezt figyelembe venni. És hát végül is ennek a kerete az Európai Parlamentben már megvan. Ez a parlament intézményi súlyát megnövelni. Hefner úr kérdésére pedig a következőt tudom mondani. Röviden. Világos, és nem is értem, hogy eddig miért nem jöttünk eddig erre rá, hogy a már meglévő eszközöket, eljárásokat miért nem használja az Európai Unió? Milyen indok van az ellen, hogy a meglévő eszközöket bevezessék? Mi és ki akadályozza ezt? Nyilván ez egy szubjektív véleménye részemről, de nagyon sok olyan helyzet van szerintem Európában is, ahol igenis meg lehetne mozdítani a polgárokat. Itt van a technológia, az internet, lehet vitákat szervezni, itt van a, a kalózpárt, a közvetlen demokráciának számos kezdeményezése. Miért nincs valaki, aki ezeket összefogná, megszólaltatná, hasznosítaná? Második kérdés, hogy hogyan járulhat hozzá a közvetlen demokrácia az európai identitás kialakulásához, megerősítéséhez, az európai integráció továbbviteléhez. Ez egy közvetlenül nem befolyásolható, de közvetette nagyon is befolyásolható folyamat. Biztos, hogy van pozitív hatása. A svájci tapasztalat az, ezt már végül is elmondtam, hogy a közvetlen demokráciának integratív ereje van, nem csak azért, mert a svájci polgárok svájciként megfogalmazhatják problémáikat, ezeket ütköztethetik, és így sajátjukká teszik a problémát, akár pró vagy kontra gondolkodnak, hanem azért is, mert a, a, még a nem svájci polgárok bevonásának is ez egy kiváló eszköze. Nálunk vannak nyelvi határok, adott esetben egy kantonon belül is, illetve a városok és a vidék között. Ezek a konstellációk, ezek a határvonalak minden országban másképp jelentkeznek, de az ilyen integratív megközelítések átívelnek ezeken a határokon, amikor megvitatnak, megszavaznak egy témát, akkor ezek a egymástól egyébként elszigetelten élő csoportok, akik egyébként folyamatosan hátrányban érzik magukat, egy szintre emelődnek, és végül is nyertesnek érzik magukat, amikor a közös vitában, még hogyha nem is nyertesen, de részt vettek. Ezt mindenképpen lehetne szorgalmazni az Európai Unióban is. Köszönöm. Ich, möchte zuerst nochmals einige danken. Köszönöm asszony gondolatát. Ha van vétó joga a lakosságnak, akkor erre a rendszer azonnal úgy működik, hogy megpróbálja megakadályozni a vétót. a legjobb népszavazás az, amelyre nem is kell sort keríteni, mert a léte befolyásolja a jogalkotót jó irányba. Már ma délelőtt is elhangzott ez a gondolat, hogyha ezt lebontjuk ezt a kérdést, a, a, az előbb olyannyira dicsért polgári kezdeményezés eszközét, Szerintünk ez még az EU-n belül nem igazán demokratikus, mert ö, akkor lenne teljesen demokratikus, hogyha a végeredményeként ki lehetne érni egy népszavazást, európai szintű népszavazást. Tehát a népi kezdeményezés önmagában, ha nem jár vétóval, akkor kevés hatással jár. De ha a népi kezdeményezéssel népszavazást lehetne indítani, amely megakadályozza a jogalkotást, vagy felülírja már meghozott jogalkotást, akkor ez kihatna a jogalkotó tevékenységére. Vagy például, ha ki lehetne kényszeríteni a második olvasatot kívülről is, nem csak az intézmények egy más közi játszadozása lenne az, hogy hány olvasatban fogadnak el valamit. Ha az érdekelteket minden olvasat között megkérdeznék, nem formálisan, ez már hasonlítana egy kicsit a jogalkotásra irányuló kezdeményezés jogával, hiszen a második olvasat is egy jogalkotás. Ez egy szerény, de mégiscsak kibővítése lenne a participatív elemeinek a rendszernek. Tehát nem csak a lobbikat kéne meghallgatni, hanem mindenkit, két jogalkotási olvasat között. És akkor a polgárok jobban bevonódnának a kérdésbe. A, és talán, ha valami konstruktívat mondhatok Franz úrnak, egy német professzor, ki emigrált az USA-ba. Úgy hívták, hogy Deutsch, ez volt a neve. És Az a nagyszerű mondja, hogy itt nem kell tanulni, mondta. Ha a hatalom viszont abban áll, hogy nem kell odafigyelni mások véleményére. Tehát a demokráciában egyik szervezet től sem szabad megvonni a tanulás jogát, lehetőségét és a hallgatás kötelezettségét. Tehát minden szervezetnek, intézménynek tanulni, tanulásképesnek kell lennie, és hallgatásra alkalmasnak. Most a politi szót használva, a közvetlen demokráciában sem egyforma mindenki, de ö, a francia rendszert el kéne kerülni ezt a fajta hierarchiát. Gerhard kérdésére pedig. Akik a, a polgárokkal való konzultációt csak jó időben hajlandók lefolytatni, itt most átvitt értelmében a szónak, azok nem értették meg, hogy mi ennek a lényege. Ez az úgynevezett nemzeti konzultáció. Ha minden rendben van, akkor megkérdezzük az embereket, hogy ugye egyetértenek. De a konfrontatív meghallgatás, a kiállás, a konfrontatív véleményekkel szemben hiányzik Európában. A pozitív megvédelmezése annak, amit gondolunk. És én is úgy gondolom, hogy a válságnál nincs kiválóbb alkalom arra, hogy ezt a minőséget helyre tegyük, mert a válság az korán sem valóban csak gazdasági, hanem demokratikus válság is. És ha ezt most elkezdjük, lehet, hogy lesz belőle valami. Teó felállított egy tipológiát, a több demokrácia felelát, a kialakulásának. Mindig válságok generálták a változást, a demokrácia irányába való ellépést. Ki kéne használni ezt a lehetőséget? Európa, de az USA is ráült a saját demokráciájára. Ba idején kellene reformálni. Ez önként persze nem, ezt önként nem fogják megtenni a döntéshozók, de ha valami ezt kikényszeríteni, az jó lenne ha a, a képviselőknek, nektek itt egyáltalán az a lehetőség fennállna, hogy benneteket itt leválasztanak, akkor, akkor ti is igyekeznétek. És itt a konvent szó, fogalom és intézmény sem elég ehhez. Már a konvent is kiürült, az is egy intézményé vált. Lehet csinálni egy ilyen show rendezvényt, a konvent, csillog, villog, de ez csak több éves munkával képes eredményeket hozni. Zürichben én tagja voltam egy alkotmányozó gyűlésnek, és öt évre adták nekünk a mandátumot. Mert egy évig tartott, míg a fogalmakat tisztáztuk, amelyekkel operálni akarunk. Ha ezt átugorjuk, akkor nincs értelme a dolognak. Ausztriában a nagy koalíció minden nap megváltoztatja Svédországban, Magyarországon is a rendszert, és most már lassan az USA és Németország is e felé, e felé tart. Tehát a konvent az egy minimum több hónapos, néha több éves eljárást jelent, egyébként nincs értelme. Erről délelőtt már volt szó. Egy demokratikus alkotmányozásban mindenkit meg kell hívni, akinek csak szava lehet egy kérdéshez. És komolyan is kell venni azt, amit mondanak, kollektívé kell tenni az eljárást. Már 95-ben is kaptam ide meghívót, amikor akkor kaptam az első meghívót, amikor akkor is szét akart esni az Unió a csatlakozás kapcsán. Mindig akkor kapok meghívót, amikor baj van. De az is csak egy kirakat rendezvény volt, meghallgattak minket, aztán semmi nem lett, semmilyen folyamány a dolognak nem volt. Tehát az, az európai identitás csak a közös cselekvésben alakul ki ha tényleg közös a cselekvés, aki passzív marad egy körön belül, az nem érzi magát a kör tagjának. Akkor nem, lett, nem, lesz, nem lesz közösségi tudata. A referendum szót ma több ö, értelemben használtuk, ma ennek többször negatív tónusa volt, de azért, mert a tapasztalatokat nem foglaltuk még össze. A franciák fél éven át ö, ö, hátráltatták a Lisszaboni szerződés aláírását. Ö, és ez jó volt, mert kénytelen volt az EU egy új szövegváltozatot hozni, még akkor is, hogyha esetleg a franciák téves alapokon kritizáltak. Az európai alkotmányozás története azonban tartalmaz jó példákat. A fasiszta börtönök idején írták meg a, a háború utáni Európa forgatókönyvét, az olyanok, mint Spinelli, meg mások. És ez a föderatív gondolat akkor aztán valóban támogatottságot kapott, mert de ugyanígy a hidegháború idején ö, ö, a polgárokból hamarosan kormányok lettek, a politikából gazdaság lett, és a hidegháború végén néhányan voltak csak én már ott voltam, akik azt mondták, hogy most be kell pótolnunk azt, amit 30 éven át elmulasztottunk, de csak mondtuk ezt, de nem tettük meg. És úgy alapítottuk meg az eurót, hogy a, a hiányzó fundamentumát nem teremtettük meg. Csak szerződéseket írni nem elég. A szerződés akkor jó, hogyha a sok-sok-sok-sok-sok gondolatnak a quintessenciája, és nem egy megelőlegezett elképzelés. Tehát ezért van szükség hosszú, megalapozott, részletes jogalkotási, alkotmányozó folyamatra. Köszönöm szépen, és nagyon rövid leszek, megadom még Jorgens professzor úrnak a szót, mondja az elnök asszony, csak egy valamire szeretnék reflektálni. Libert és professzor úr és Hefner kolléga eszmecseréjéből. A deliberáció minősége és hogy ez miért fontos. 15 évvel ezelőtt kidolgoztam valamit, a deliberatív supranacionalizmus fogalmát, ahelyett, hogy legális szupranacionalizmus. Mi volt a példa? Nagyon egyszerű. Képzeljék el, hogy vesznek valamilyen gyógyszert, és szeretnék tudni, hogy ez biztonságos-e. Ha német intézmény ezt megvizsgálhatja, vagy mondjuk esetleg több intézmény. Hát a dánoknál nem annyira erős ez az ágazat, mint máshol Európában. A vizsgálatok sokasága, ez a pluralizmus már önmagában érték. Azért, mert ez segíti a deliberációt. Akkor az volt az alapgondolat, és tényleg empirikus kutatásokat végeztünk, meg interjú voltuk az embereket, hát nem dicsérem azért ezt túlzottan, de mégis maga az a gondolat, hogy azt kimondjuk, hogy nem várhatunk addig, amíg egyfajta hierarchia lejön egy ilyen adminisztráció, addig legyen valami más, és az a más is, pluralista és nagyon érdekes. Ez volt a deliberatív supranacionalizmus gondolata. Én ma ragaszkodnék ahhoz, hogy ezt ki kell egészíteni, mivel az integráció elemeivel, tehát állampolgárokat kell integrálni ide, akik bejönnek a folyamatba, mert nem várhatunk addig, amíg létrejön az egységes európai állam, egységes adminisztrációval és így tovább. Tehát arra van szükség, amit én mondtam, az együttműködést a szereplők között alkotmányosítani kell, és így dolgozzák ki ezeket a politikákat. Hát az alkotmányosítás, ha az adminisztráció alkotmányosításáról beszélek, akkor persze ez furcsán hangzik, de ha egy kicsit beljebb tekintünk ezekbe a folyamatokba, a döntéshozatali folyamatokba, és látjuk, hogy a szakértők egymással szemben állnak, küzdenek, aztán a végén azt mondják, hogy igen, egyetértünk, ez a jó megoldás, akkor legalább a minőséget garantáltuk a folyamatban. Tehát ez a deliberáció minősége önmagában ez sem garancia, és sajnos a tendenciák az ellenkező irányba mutatnak. Az a tendencia, hogy ezt mind kiadják ügynökségeknek, és így tovább, és semmi más nem tesznek. Az eredeti gondolat, tehát az alapgondolat az pont az, hogy szálljunk szembe azzal az erővel, ami az érvek felsorolására késztet. Lehet, egyet is érthetnek az egyet nem értő felek a végén, na mindegy, de ez nagyon régen volt. Vita azért jó mindig, mert áll, és természetesen lehetőséget ad arra, lehetőséget ad arra hogy, hogy újabb és újabb gondolatok megszülessenek. Mindenképpen szeretnék reagálni képviselőtársamra. Ugye arról beszélt, hogy a, a válságok generálják a változást és gyakorlatilag számomra a válság az mindig e, egy lehetőség is. Most az a kérdés, hogy ezt a fajta lehetőséget e, mennyire vesszük komolyan. E, kétségtelen tény, hogy akkor szaladunk fűhöz, fához, hogyha valóban gondba vagyunk. Kétségtelen tény, hogy a demokráciát akkor lehet igazán védeni, hogyha folyamatosan felügyeljük, és abban a pillanatban, hogyha úgy érzékeljük, hogy demokrácia deficit van, márpedig ma Európában igen jelentős demokrácia deficit van, akkor erre sokkal inkább oda kell figyelni. Ugye válság van, képesek voltunk elmondani a válságban azt, hogy most sokkal kevesebből gazdálkodunk, és ebből a kevesebb pénzből kell újra tervezni élveznünk ezt a fajta Európát? Tehát számos kérdést vet fel ez. Természetesen, miután jelezte képviselőtársam, hogy 95-ben volt itt utoljára, hát én bzom abban, hogy most ezt a lehetőséget nem csak a mi bizottságunk használja ki, hiszen nyilvánvaló, hogy elnök úr és a, bizottsági tagok ezt a vitát rendkívül fontosnak tartották hanem egyszerűen most valóban mi úgy gondoljuk, hogy a, a demokrácia létező legjobb fokán vagyunk, hiszen éppen most ugye beszéltünk a mai nap folyamán többször arról, hogy létrehoztunk egy új eszközt a, az Európai Állampolgári Kezdeményezés eszközét. Valóban az a kérdés, hogy mennyire akarnak az emberek ezzel az eszközzel foglalkozni, és egyáltalán a, az a kérdés is fölmerül, hogy mennyire foglalkoznak ma európai típusú vitákkal az Európai Uniós állampolgárok, mert alapvetően én a problémát abban látom, hogy a, a miniszterelnökök, miniszterek, amikor Brüsszelbe érkeznek, akkor egyértelműen európaiak, Európáról beszélnek, európaiként gondolkoznak, majd amikor hazamennek a, a saját országukba, akkor egy egészen más sapkában egészen mást mondanak. Most mondhatnám magyarként, hogy milyen, hogyan élem én ezt a fajta demokráciát meg most Magyarországon. Tehát mindenféleképpen jogos az a kérdés, hogy ki irányítja Európát, mit tudnak az állampolgárok arról, hogy ki is irányítja ezt az Európát. Tisztában vannak az állampolgárok azzal, hogy az Európai Parlament éppen a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően sokkal erősebb, mint valaha volt. Tehát, hogy gyakorlatilag ma azok a döntések, amelyek itt születnek az Európai Parlamentben, milyen hatással vannak az ő hétköznapjaikra. Tehát én mindenképpen úgy gondolom, hogy hogy ez, ez, ez számos kérdést is, is felvet. Mindenképpen én meg szeretném kérdezni az itt lévő képviselőtársaimat, és természetesen azonnal szót adok, miután van még egy kis időnk, és ahhoz, hogy én ha rendet betartsam, mint elnök, akkor a jelenlevő képviselőktől meg kell kérdeznem, hogy van-e kifogásuk az ellen, hogy esetleg a közönségből bárki föltehessen kérdést ha nincs, ezt Gerádra nézek, akkor én miután eh, megkaptuk a választ eh, eh, abba a pillanatban Urike Libertől, akkor én megadnám ezt a lehetőséget. Let me voice a little doubt. Sympathy. Köszönöm. Hadd keljek egy kicsit, vagy szálljak vitába azokkal a javaslatokkal szemben, amelyeket itt hangoztattak. A népi vétó megerősítése az ellentétes lehet annak, azzal, hogy innovációkat és változtatásokat eszközöljünk egy olyan időszakban, amikor soha nem tapasztalt válsággal kell megbírkoznunk. Ha a vétó a status quo fenntartásához vezet, akkor akkor azzal persze nekem problémáim vannak. Én inkább egy olyan jövőképet látnék magam előtt, amely a kreatív potenciáját ereszti szabadon a kezdeményezéseknek, a probléma megoldást állítva a homlok térbe, új módszereket, új javaslatokat, kreatív input demokráciát, ha úgy tetszik, amely jobban megoldja a problémákat. Ezt a gondolatot vetettem volna föl. Thank you very much. Any further comment from... Van-e még valakinek valamilyen észrevétele? Wir werden nicht darum herumkommen. Nem tudjuk megkerülni azt a kérdést, hogy van-e elég bátorságunk a kezdethez. Valamit elkezdeni mindig kockázattal jár. Félre fognak érteni minket, de a tovább lépés egyre vékonyabb jégen zajlik, mert nincs előtte megfagyasztva az a jégpálya. Tehát lehet, hogy érdemes vállalni a kezdet kockázatát a tovább lépés kockázatával szemben. Lehet, hogy nem ez a legjobb, de ebben a pillanatban ez a legjobb lépés az újrakezdés szerintem, kockázatos túl, mert olyan jelentős most már az elidegenedése a polgároknak Európától, hogy most óriási erőfeszítés lenne szükség ahhoz, hogy ezt az egyébként szubjektív, de nagyon komolyan vendő ö, habitust ö, megváltoztassuk. Ez, mondom, óriási erőfeszítésre van szükség. Nem az a kérdés, hogy, hogy ez szükséges-e, biztos, hogy szükséges, hanem az, hogy mikor, minél előbb. A nemzeti államok már képtelenek a problémák megoldására. Európa kéne, hogy megoldja a problémákat, de Európa is képtelen rá. Tehát uh, itt lépéskényszer van. As e, I was very clear and... Ahogy én magam is egyértelműen fogalmaztam, és a kollega is azt mondta, hogy lehetőséget biztosítunk az nézők soraiból kettő embernek, hogyha van valami kérdésük vagy észrevételük, kérem ragadják meg ezt a lehetőséget, és hogy, amíg gondolkoznak azon, hogy mi legyen esetleg a kérdés, addig azt hadd mondjam el, hogy a, az újításhoz bátornak kell lenni. A kérdés az az, hogy bátrak vagyunk-e. Nyilván, hogyha valaki nem harcol, akkor nem is számít. Ez ez az az időszak, amikor a változások történnek. Hadd mondjak egy példát Magyarországról. Magyarországon a nemek egyenlősége az a múlté. Nem akarok most részletekbe menni, a oldal e, hatalomra jutásával visszafelé lendült ki az inga. Aztán amikor múlt héten, hétfőn egy parlamenti képviselő a családon belüli erőszakról folytatott vita során egy jobboldali képviselő azt mondta, hogy hogyha valakinek két, három vagy négy, öt gyereke van, akkor az garantált, hogy nem lesz családon belül erőszak. Aztán a vitát persze éjfélkor tartották, mert ezt a kérdést nem akarták megfelelőbb időpontban műsorra tűzni, és aztán elkezdődött Magyarországon a reakció, mármint a reagálások inkább erre a felvetésre. És amikor egy évig tartott a vita arról, hogy magyar nők részt vehetnek-e az igazgatóságban, akkor voltak olyan miniszterek, kilenc olyan miniszter volt a tanácsban, aki azt mondta, hogy nem akar ezzel foglalkozni, nem is olvasták el a dokumentumot. A bizottságon belül is volt vita egyébként, hogy hogyan lehet a nők igazgatósági szerepvállalását az igazgató tanácsokban növelni. Tehát szerintem itt megint az történik, hogy a tanács csinál valamit anélkül, hogy átgondolná, hogy mi történt a közelmúltban. Az Európai Parlament három állásfoglalást fogadott el. Három állásfoglalás mutatta, hogy, eh, hogy eh, szükség van a női igazgatókra, és egyébként azokat a cégeket, ahol több a női igazgató, kevésbé érintett a válság, ezt mutatják az adatok. Hogyan lehet döntéseket hozni anélkül, hogy a saját házuk táján legalább szétnézzenek. Én éppen most írtam egy nyílt levelet a miniszternek, és megkérdeztem, hogy hogyan veszi a bátorságot, hogy dönt egy olyan dokumentumról, amit nem is olvasott. Renár asszony itt van az Európai Bizottság részéről és eh, hát az előző, az utolsó megjegyz, utolsó megjegyzésem az eh, személyes megjegyzés volt, nem arra kell reagálnia, de ha valamire reagálni szeretne, akkor eh, önnek is megadjuk a lehetőséget. Tessék. Oké, okay, so the floor is yours. Euh, Nos, az bizottság nevében szeretném megköszönni ennek a nyilvános meghallgatásnak a megszervezését Eh, beszél, a kollégák eh, ma délelőtt is foglalkoztak az európai kezdeményezéssel, a népi kezdeményezéssel, és eh, fontosnak is tartjuk ezt. Azt gondolom, hogy majd jobban megvizsgáljuk azt is, ami ma elhangzott, tehát én most csak annyira szorítkozom, hogy megköszönöm a bizottság nevében ezt a meghallgatást. So then we should recommend a type of trialogue on this issue because akkor valami fajta trialógust kellene javasolni ebben a témában, mert úgy gondolom, hogy e, elég fontos. Biztos a titkárságunk vezetői, Cassini úrnak is átadja majd ezt az üzenetet. Van valaki, aki igen, vannak, és kérem mutatkozzanak is be. Egy nő is szót kap. Storno Pralakan, I'm... Storno Pralakan vagyok, Írországból érkeztem. E, csak magamat képviselem itt ma azt gondolom, hogy egy képviselő tett néhány megjegyzést Írországgal kapcsolatban, amit azért korrigálni kell. Egy egy népszavazás volt csak a fiskális szerződésről, és az azonnal átment a Nizzai és a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban két népszavazást kellett tartani Írországban, mert az első alkalommal megbuktak ezek a szerződések. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a kormányzó elit nem akar referendumokat EU kérdésekben, ez így van. Nos, ez azért van így, mert a referendumok referendumokat korlátozta a legfelsőbb bíróság egy döntése. Nincsen alkotmánybíróságunk, bár írott alkotmányunk van. A legfelsőbb bíróság az, amely dönt alkotmányos kérdésekben akkor, hogyha ilyen kérdést feltesznek neki. Azt a kérdést tették fel az alkotmányos bírós, a legfelsőbb bíróságnak, hogy egy kormány milyen mértékben finanszírozhat ügyet, egy referendumra tett ügyet, és hát ezt a lehetőséget a kormány kezéből kiverte a bíróság, a kormány nem finanszírozhat referendum kérdéseket, és hát azt láttuk, hogy az igen és a nem tábor is ugyanannyi időt kell, hogy kapjon, ez megint a bíróság döntéséből olvasható ki az állami médiumokban nyilván azok, akik ellenzik a referendumot, azt azért ellenzik, mert nem tudják a vitát dominálni annyira, mint amennyire korábban uralták ezt az egész vitát. Liber doktorhoz lenne kérdésem, a közvetlen demokrácia mennyire mozdítja elő a deliberatív demokráciát? Remélem, hogy ez megtörténik. Gross doktorhoz a kérdésem pedig az, hogy az ön ötpontos dizájnjában nincsen menetrend arra vonatkozóan, hogy egy közvetlen demokratikus döntést mennyi idő alatt kell végrehajtani a helyi hatóságnak, vagy a parlamentnek, vagy akár az államon felüli szintnek. És Brown Binder doktorhoz pedig a kérdésem az, hogy az elektronikus aláírások, amelyek Svájcban elterjedőben vannak most már, és úgy tudom, hogy kantonális, illetve szubkantonális szinten erre vonatkozóan végeztek felméréseket, ezek hogyan működnek? Van még baloldalról egy kérdésünk, és aztán van még két kérdésem nekem is, és aztán van még egy megjegyzés, majd ezt követően összefoglaljuk a vitát. Köszönöm, Stella Veli vagyok, informatikus vagyok, európai polgár, és eh, én magam már régóta támogatom ezt az európai kezdeményezést, eh, amely lelkesít. Ez eh, nem a az intézmények és a polgárok közti demokratikus eszköz, hanem csak egy megközelítés. Szerintem az európai referendum is szükséges eszköz kellene, hogy legyen, és azt gondolom, hogy az európai alkotmányról is egy ilyen referendumot kellene tartani, illetve újraindítani ezt a referendum folyamatot. Én úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek kellene hatalommal rendelkeznie, jogkörrel rendelkeznie arra, hogy egy európai referendumot és azt a folyamatot beindítsa. A, egy európai népszavazás segíthetne az európai országoknak, Eh, ahol úgynevezett demokráciák működnek, például eh, a eh, volt kommunista országokban, ahol egy, egyes vezetők egy dolgot mondanak, aztán majd más csinálnak, és akik egyébként természetesen félnek a népszavazásoktól európai kérdésekben. Amit én javasolnék, az az, hogy mindent tegyünk meg egy ilyen európai népszavazás létrehozásáért, és ez minél előbb történjen meg. Az utolsó javaslatom pedig az lenne, hogy egy ilyen európai népszavazás, nem tudom, hogy hogyan lehet megszervezni, de egy ilyen népszavazás foglalkozzon az európai joggal, az európai alkotmány problémáival, illetve a nagyon aktuális kérdésekkel is, például a gazdasági válság kérdésével Görögországban, Spanyolországban, Olaszországban. Eh, tudni kellene, hogy hogyan gondolkoznak az emberek ezekről a kérdésekről. Okay, and I had the last question on... És aztán van még baloldalon még egy kérdés. Just a little remark. Eh, my name is Köszönöm. Ramzan Senolopnak hívnak, eh, belga bevándorlókkal foglalkozó NGO-nál dolgozom. A részvételi demokráciáról szólva, eh, hadd idézzem fel, hogy 20 millió bevándorló eh, él Európában, és mi is hallatni akarjuk a szavunkat. Természetesen eh, papíron nagyon jól néz ki az integrációs folyamat, hogy hogyan kell annak kinéznie, de személyes tapasztalatom mondatja velem, hogy nagyon nehéz hallatni a hangunkat. Hogyha én egy e-mailt írok, vagy valakihez fordulok, nekem például egy Mohamedán hangzású nevem van, nagyon nehéz egyáltalán választ kapni. Tíz tisztviselő közül kettő fog válaszolni nekem mondjuk átlagban. Természetesen nekünk is hozzá kell járulnunk ehhez a folyamathoz, de önöknek is meg kell érteniük, hogy mi egyenlő tagjai vagyunk ennek a társadalomnak, Tudom, hogy az európai intézményekben sokan támogatják ezt, e, de egyre nagyobb a szakadék a helyi e, lakosság, a helyi közösségek és az idegenek között Európában. András Grossnak pedig köszönöm, e, mert ő a csecsen kérdéssel is foglalkozott, és neki is köszönhetően a helyzet talán kicsit javult, de hát azért még sok teendő van. Remélem, hogy az itteni csecsen diaszpóra és az itt felnövő gyerekek a demokratikus élményüket, illetve tapasztalataikat visszaviszik és átalakítják az ottani társadalmat. Köszönöm. természetesen ehhez meg kell választani a megfelelő képviselőket, akik ezzel a témával foglalkoznak, és aztán a kérdés persze az, hogy aztán meghallják-e a hangukat. Persze kett, tízből ketten válaszolnak, de nem így kell a polgárokkal foglalkozni, nem így kell az ő problémáikkal foglalkozni. És elhangzott itt az a felvetés is, hogy valóban képesek vagyunk-e még odafigyelni önökre, illetve a polgárokra, és én azt mondom, hogy oda kell figyelnünk a polgárokra, és aztán együtt eldönteni, hogy mi legyen a következő lépés. Erről volt szó itt e, ebben a szakértői panelben. Több demokráciát, több részvételre, nagyobb részvételre van szükség. A kérdés az, hogy hogyan, e, nem nekünk, nem nekünk kettőnknek, mert egyébként mi éppen az alulról jövő mozgalmakkal elég jó kapcsolatban vagyunk, illetve a civil társadalommal, a fogyatékkal élőkkel, a bevándorlókkal, de sajnos nem mindenki vesz részt ebben a építő munkában. Tehát most a szakértőkhöz fordulnék, utolsó kör következik, és aztán Gerald is akar még mondani valamit, és én magam is teszek még egy megjegyzést. Köszönöm a hallgatóságból elhangzott kérdéseket. The Irish experience... Köszönöm. Az ír népszavazás példa az nagyon érdekes volt, mert ott felmerült az, hogy hogyan lehet páneurópai referendumot kialakítani egy nap talán. Három dolog jut eszembe. Az egyik a pénz által eltorzított nyilvános vita problémája. Nem volt erősen finanszírozott nem kampány Lisszabon szerződés ügyében, és hogyan lehet ezzel a pénzpolitikával valamit kezdeni? A második kérdés az nem Írországra vonatkozik csak, hanem mindenfajta ratifikációs referendumra igaz, Franciaországra vagy az összes többi országra, ahol népszavazást tartottak az alkotmányos szerződésről. Ott a tömegtájékoztatási eszközök szerepét érdemes megvizsgálni. Csináltunk egy komparatív médiaelemzést, az érvelést, a deliberatív értékeket elemeztük az új és régi tagállamokban, és elég komoly eltéréseket és hiányosságokat azonosítottunk. Volt, ahol a média jobban működött, volt, ahol kevésbé. Nem tudjuk ignorálni a média szerepét. Itt utalnék megint a svájci példára Hans Peter Klize eh, zürichi politikatudós, eh, aki most eh, a Firenzébe tanít, ő foglalkozott ezzel a fajta kutatásokkal. Azt, hogy hogyan lehet bevonni a tömegtájékoztatási eszközöket, ezek között lehetnek állami, vagy magán, vagy vegyes rendszerek. És a harmadik dolog, az inkább egy javaslat lenne, erről még nem beszéltünk. Mi van a civil társadalom, az európai civil társadalom szerepével? A nemzeti, nemzetek feletti civil szervezetek, NGO-k szerepe, és én most nem a lobby csoportokra gondolok, vagy a gazdasági érdek csoportokra, hanem akik a közérdeket képviselik azt gondolom, hogy ellensúlyoznunk kell a nagy pénzügyi erők szerepét, és az ő torzító hatásukat kell valamilyen módon ellensúlyozni, mert ez torzítja a vita minőségét is. Figyelembe kell vennünk, és elő kell készítenünk a terepet annak, hogy az NGO-k, a civil társadalmak képesek legyenek konszenzus konferenciákat, deliberatív konszenzus konferenciákat szervezni, mondjuk egy ilyen páneurópai alkotmány, bocsánat, népszavazás előtt három hónappal induljon egy intenzív vita, strukturált intenzív vita, konszenzus konferenciák, amelyek aztán minden szinten, amelyeket minden szinten megtartanának, helyi szinten, nemzeti szinten, feletti szinten, és ezeket a, ezekről a média beszámolna. Ami az ír kérdést illeti, nos, nem lehet általános választ adni erre a kérdésre, mert arról is szól, hogy mi változik, vagy minek a megváltoztatásáról van szó, mert van olyan dolog, ami azonnal életbe lép, amikor szavaznak róla, aztán van olyan, ami egy alkotmányos norma, ami egy jogalkotási folyamathoz vezet, és aztán van egy olyan népszavazásfajta is, amikor egy aktuális kihívásra válaszol a népszavazás, de nem érjük el soha a folyamat végét. Tehát nem lehet ilyen pontos menetrendet megállapítani a népszavazásokra. Nekem egyébként tetszett, asszonyom, amit ön mondott, mert Schiller úr is erről beszélt az expozéjában, először is eh, ahhoz, hogy eh, eh, demokratikus karakter alakítsunk ki, ahhoz nem kell, nem elég egy referendum, ahhoz több referendum szükséges. Itt nem csak jogi kérdésekről van szó, alkotmányos jogról, alkotmányjogról, hanem olyan lényegbe vágó eseményekről is, amelyek a napi valóságot, a mindennapi életet érintik, mert ezek fogják majd mozgósítani a lakosságot. Ez a nagy művészet hogy ráismerjenek az emberek a mindennapi aspektusára azokban a dolgo, azoknak a dolgoknak, amelyekről ö, szó esik. Ez fogja majd fejleszteni a politikai kultúránkat. Ön pedig nagyon tetszett, amit Csecsenföldről mondott. Most szerintem a tekintetünket Dagestán felé kell fordítanunk, ami kevésbé szexibb, mert ott kevésbé világos a helyzet. Ezt gyakran elfelejtik kikerülnek a látókörünkből azok az emberek, akikről gondoskodnunk kell, de Svájcban arra akarják használni a közvetlen demokráciát, hogy bevonják a kívülállókat. Az integráció a társadalomban azt is jelenti, hogy megadjuk ezeket a jogokat. A francia oldala Svájc, Svájcnak ebből a szempontból fejlettebb, mint a német, mert van olyan francia kanton, ahol a külföldiek szavazhatnak a második kamarájára a svájci parlamentnek, és Svájcban a második kamara fontosabb, mint az első kamara. kamara. Tehát ez egy olyan kérdés, amely, amelyel foglalkozni kell. Svájc nem példamutató ezen a területen, de van egy ilyen nehézség. Ugye az 1848-as francia forradalom után egy állam sem tudta magáévá tenni a francia forradalom követeléseit. A, annak idején Svájcban a svájci privilégi, svájciak privilégiumaként látták a szavazási jogot, a szavazati jogot, nem pedig valami fajta alapvető jog, ként, ezért vannak kizárva még most is sokan a szavazásból Svájcban, tehát nem egyfajta alapvető jognak tartják. Ezt egy történelmi specifikuma ennek a svájci ügynek, de ez nem cáfolja meg a közvetlen demokráciát, mert más országokban jobban megvalósult ez, mint Svájcban. Thank you very much. Just to, uh... Köszönöm szépen. Csak az elektronikus aláírással kapcsolatos kérdésére reagálnék Svájcban most már több mint tíz évnyi tapasztalat gyűlt, össze a távoli szavazásról, tehát hogy elektronikusan szavaznak az állampolgárok, és nincs szavazóhelyiség, azon kívül számolják össze ezeket a szavazatokat, tehát az interneten bonyolódik minden, de Svájcnak nincsen tapasztalata az elektronikus aláírással kapcsolatban, tehát az ilyen kezdeményezések, népszavazási kezdeményezések elektronikus aláírásával kapcsolatban. Miért van ez? Azért, mert Svájcban több mint 2000 önkormányzat, és szinte mindegyik önkormányzat a saját szavazó jegyzékét tartja karban, tehát nincs egy általános választói névjegyzék, hanem az önkormányzatok kezében van ez külön-külön. Ezért hangsúlyoztuk mindig, hogy ez mennyire fontos, és európai szinten is rendkívül fontos, hogy ezt az infrastruktúrális problémát megoldják, mielőtt az ilyen kezdeményezési eszközöket bevezetik. Szerintem ez életbevágó nagyon fontos, hogy legalább valami fajta standardizált, ha nem harmonizált névjegyzékek legyenek, hogy tudják ellenőrizni, hogy egy választópolgár szavazhat-e vagy sem, aláírhat-e egy kezdeményezést vagy sem. Hát egyelőre ebben még nincsen tapasztalatunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony, Hefner úr. Ja, zum Schluss möchte ich keine Frage mehr stellen, sondern nur ein paar ganz kurze Gedanken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 jelent az más emberekkel folytatott viszonyomban is, hogy olyan embernek tudhatom-e magam, aki beleszólhat a döntésekbe, illetve önmaga is dönthet, vagy pedig olyannak, akit mindig, aki mindig, mint ö, alatvaló kell, hogy definiálja magát csupán. Mindenki átérzi, gondolom, azt, hogy milyen az, hogyha az ember alatvalónak érzi magát. Ebből gyakran nő ki az erőszak, és milyen jó érzés az, hogyha valakinek a szavára adnak, és mennyivel felelősebb válik az ilyen ember. Ha valaki részt vett valamiben, valami létrehozásában, akkor joggal érezheti és pozitívan büszkének magát. Ez egy óriási titka az emberi léleknek. Érdemes lenne a politikában ezt jobban figyelembe venni. Nyíltan ki kell, hogy mondjam, hogy nincs rosszabb a politikusságnál. Németországban évente statisztikát vezetnek arról, hogy az egyes szakmáknak a becsülete milyen. És a politikus a használt autókereskedővel hasonló szinten van az elismertség tekintetében. A politikusoknak mindig sokkal nagyobb a felelőssége, mint a lehetősége. Megpróbáljuk a legtöbb tőlünk várhatót megtenni. Mégis folyamatosan azt kell, hogy érezzük, hogy a polgárok azt mondják nekünk, hogy honnan gondoljátok, hogy ti jobban tudjátok? És ha őszinték vagyunk, akkor, akkor bevalljuk, hogy nem tudjuk jobban. Én már sokféle parlamentben jártam életemben, itt az Európai Parlamentben ez különösen nehéz, sokkal nehezebb, mint egy nemzeti parlamentben, mert itt aztán tényleg messze vagyunk a választótól fizikailag, és nincs lehetőségünk a választókkal egyeztetni rendesen. gyok, sokszor érzem azt, hogy döntenem kéne, és fogalmam sincs, pedig erőfeszítéseket tettem, hogy megtudjam, hogy mi itt a jó döntés, a többségi vélemény, milyen alternatívák vannak még. Tehát vakon döntök. Másfelől a polgárok is érzik ennek a hiányát, hogy ott a képviselőnk jól él, és nem láttuk még soha, mondják ez egy sokkal nagyobb probléma, mint amennyit ebből most el tudok mondani, de Európát a második világháború után alapították. Olyan kormány és államfők, kormányok nevében, akik békét akartak. Tehát a közös Európa a polgárok nélkül született meg. És folyamatosan hiányzott ez a demokratikus legitimitás. A parlament persze egyre több kompetenciára tett szer, de még így is Európa lényegében egy szerződés maradt, amit a államok kötöttek egymással, és nem emberek közötti szerződés. És ez itt a probléma fő gyökere, az, hogy Európa születésének bölcsőjénél a polgárok nem álltak ott, csak a kormányok és sok minden adódott ebből aztán később. E, Európa híresen képtelen a saját hibáit kijavítani és új pályára terelni magát. E, jártam az USA-ban nemrégiben, a München amerikai konzul hívott meg, és azt kérte tőlem, hogy számoljak be az amerikai utamról Münchenben, hogy a demokrácia ős hazájában milyen tapasztalatokat szereztem, amelyek nálunk is alkalmazhatók lehetnének. Aki egy folyamat kezdetén van ott, azt lehet, hogy nem a legjobb megoldásokat találja. Az USA-ban is vannak hibák, ott is vannak ilyen történelmi hibák, 200 évvel ezelőtt volt annak értelme, hogy a, az elektor ö, ö, elektorokra volt szükség, mert nem lehetett mindenkit egy helyre gyűjteni. Ma, annak, ma már ennek nincs értelme, ma bárki megnyomhat egy gombot a számítógépen, és az elektori rendszer meghaladott és ezért az elektori rendszer miatt végül is olyan elnököt választottak, amely nem élvezte, aki nem élvezte a többség támogatását, és ők is képtelenek ezt meghaladni. De Európában még több ilyen dolog van. Egy bizonyos alapon működünk, és ezek közül sok elavult. Amit a gazdasági kormányzásról mondunk, az szinte mind alaptalan. Nincs jogi alapja, nincsen demokratikus alapja. Itt ide kéne még egy létre, ide kéne meg egy vödör, mondják a döntéshozók, közben egyre jobban remeg az egész konstrukció. Egy nagy-nagy új alapot kéne lefektetni, amelyre aztán bármit lehet majd tenni. Amely közös felelősségre épül, szolidaritásra épül, amely valódi, valódi szolidaritás, de nem a kormányok játszadozása. Ugye a németek azt mondják, hogy miért nem harcol Merkel, értünk jobban, ugyanezt mondják a görögök, miért nem harcol a miniszterelnökünk, értünk jobban. Nem egymás ellen, hanem egymással kéne beszélnünk. Egy olyan e- Európát képzelek el, és ezen belül egy olyan konventet, és szerintem a válság idején kéne ezt e- egybe hívni, amelynek az a feladata, hogy egy új, egy teljesen új alapra helyezze, egy demokratikus alapra helyezze Európát, a polgárok Európájává tegye azt véglegesen. Mert itt nem csak a bankok válságáról van most szó, mert az még kezelhető lett volna, és máshol már kezelik is, hanem ar- arról van szó, hogy egy gazdasági válság társadalmi válságot generál, mert nem jók a rendszereink. A problémát nem, hogy nem oldottuk meg, hanem felnagyítottuk rossz struktúráink révén. Ez itt tehát a nagy kihívás, és ha ma egy kicsit is hozzájárultunk ahhoz, hogy ezen a területen mint a polgárok képviselői teszünk valamit, és egymást bátorítjuk arra, hogy ne féljünk a polgároktól, hanem a polgárokat tényleg partnereinknek, megbízóinknak tekintsük, általuk velük építsük Európát. Tehát ha ehhez valamit hozzájárultunk ma, akkor egy nagy lépést tettünk előre. Köszönöm Gurmai Zitának, és Kazini elnök úrnak az ülés levezetését. Kiválóan végezték dolgukat, és különösen gratulálok előadóinknak is, akik sok bonyolult, nehéz kérdésre is választ tudtak adni, és köszönöm mindenkinek, aki eljött. A tanács és a bizottság képviselői elejétől végéig itt voltak, ezt is nagyra értékelem, és sok ismeretlen arc is, vendég is volt körünkben, nekik is köszönöm, hogy eljöttek. Köszönöm, ha megengedik, levezető elnökként hat dologban foglalnám össze ezt az ülést. Beszéltünk az Európai Parlament rejtett potenciáljáról, az intézményes helyzete az Európai Parlamentnek egyedi, eh, nemzetek feletti kontextusban az Európai Parlament komoly szerepet játszhat, és szerepe az kell, hogy legyen, hogy növeli a hatásköreit, a szerepét a közeljövőben. Nem csak a Lisszaboni szerződés intézményes változásai miatt, hanem azért is, mert ez a közvetlenül választott Európai Uniós intézmény nagyobb láthatóságra van szükség, illetve arra a lehetőségre, hogy előjogaival megfelelően éljen. A második dolog, amit levonhatunk tanulságként, az az, hogy nagyobb átláthatóságra, nagyobb átláthatóságra van szükség az európai intézményeken belül, illetve több tudásra az Európai Unióról. Az európai polgárok nem ismerik a döntéshozatali folyamatokat, amit aztán az euroszkeptikusok és a nemzeti politikusok ki is használnak. A harmadik dolog az az, hogy odafigyeljünk az európai polgárokra, ahogy ne az legyen a hatalom, hogy ez egyfajta előjog arra, hogy ne kelljen tanulni, illetve ne kelljen odafigyelni. Hallottunk arról is, hogy a polgári kezdeményezés az nem közvetlen demokrácia még, egyébként is lesz második olvasat. Most először is a, az európai kezdeményezés, polgári kezdeményezés az a részvételi demokrácia egy eszköze, nem pedig a közvetlen demokrácia egy eszköze, amely egyébként is nehézkes egy olyan területen, olyan nagy területen, mint az Európai Unió. Aztán láttuk, hogy vannak olyan kezdeményezések, mint az akta elleni lázadás, amely mutatta, hogy a polgárok el tudják kérni, hogy meghallgassák őket. Ötödik dolog, a polgárok kell, hogy kezdeményezzék a demokratikus jogokat, ehhez pedig az kell, hogy megértsék, hogy milyen szerepe van, a napi szerepe van az Európai Uniónak a polgárok életére, milyen hatása van. Ehhez el kell adnunk Európát, érthető, hozzáférhető információra, feldolgozható információra van szüksége a polgároknak az, hogy tudják, hogy ők mit tehetnek. A hatodik pont pedig az, hogy egy válság általában egy másik szintre viszi elő előre a, a, a demokráciát, a dolgokat. Gyakran fejlődünk a válság, gyakran van egy fejlődő szakasz a válság után. A válságra adott válaszok gyakran titokban születtek, átláthatóság nélkül, legalábbis az előző évek ezt mutatják, tehát önkritikusnak kell lennünk. Mielőtt lezárom ezt a vitát, és Gerald már megköszönte a vendégeinknek azt, hogy eljöttek ide és megosztották velünk a tapasztalataikat, nagy tudásukat, és elláttak bennünket gondolatokkal is. Most átváltok magyar. Az ülés 2012. október 4-én 9 órától 12 óra 30-ig, illetve 15 órától 18.30-ig lesz itt Brüsszelben. Műhely foglalkozás az Európai Unió többszintű irányításából eredő kihívások, illetve ezt követően 2012. október 8-án 3-tól fél hétig, illetve október 9-én 9-től 12.30-ig lesznek Brüsszelben ülések. Még egyszer köszönet az önök értékes észrevételért, és szeretném megismételni, hogy javasolni fogom az elnök úrnak, hogy a tanács, a bizottság és a parlament erről az ügyről folytasson vitát, és legutolsóként, miután abban a szerencsében volt részem, hogy Gross professzorral pénteken együtt ültünk az Európai Szocialista Párt elnökség ülésén, ahol én azt a javaslatot tettem az Európai Szocialista Pártnak, mint annak nőszervezetének elnöke, hogy igenis nagyon fontos az, hogy az Európai Szocialista Pártban is létrehozzunk egy olyan hálózatot, ami a demokráciáról szól, mert igenis úgy gondolom, hogy az Európai Szocialista Párton belül is fontos az, hogy igenis legyen egy tisztességes vita arról, hogy mi is ma a demokrácia. Nagyon szépen köszönöm köszönöm még egyszer az aktv részvételt és remélem hogy komolyan vettük a mai találkozót. mindenkinek köszönök mindent. és természetesen a tolmácsoknak mielőtt elfelejtem és igyekeztem tartani az időt úgyhogy köszönöm szépen az értékes eh, kommenteket.